Dear colleagues, let's start. Kedves kollégák, kezdjük. A következő változásokat eszközöltük a ö, napirendben. A 7A pont King ö, ö, biztos a tízes pontban kerül ide. Az EU-LISA javaslat módosításainak vizsgálatát, a 12-es pontot eltöröltük. lopis Aquilar jelentése is, amennyiben nincs ellenvetés a módosított napi rendet illetően, elfogadottnak tekintjük. A 2018. június 11-ei és július 2-ai jegyzőkönyvek elfogadásának jóváhagyására van szükség. A többi jegyzőkönyvet még nem fordították le, úgyhogy a következő üléseken fogjuk a jóváhagyás céljából beterjeszteni. Most pedig kezdjük a közös vitát a Költségvetési Elnőzési Bizottsággal együtt az Európai Ügyészség létrehozása címmel. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit a közös ülésen. Ahogy önök is tudják, a 2017-es tanácsi rendelet értelmében létrehozták az Európai Ügyészséget, mint a ö, ö, megerősített együttműködés egyik eszközét. A bizottság további tájékoztatással fog szolgálni az ügyészség kompetenciát illetően ez az EU pénzügyi érdekére korlátozódik. Az Európai Parlament az ügyészség létrehozásának folyamatásában csak jóváhagyási eljárás keretében vehetett részt, semmiféle befolyási lehetősége nem volt a megtárgyalt eszközt illetően, az útmutatásait azon azonban megfogalmazhat a két állásfoglalásban. A bizottság szerint a három éves időszak során 2020 végén kezdheti működését az ügyészség. Ezért az európai főügyész kiválasztása érdekében az esetkezelési rendszer és egyéb logisztikai, adminisztratív és pénzügyi ügyeket kell megvitatni. Emlékeztetnék ebből a szempontból arra, hogy az EP Antonio Murát egy olasz ügyészt nevezett ki képviselőnek. A panel kiválasztása illető fő feladat vonatkozásában pedig jelöltek listája fog elkészülni a főügyészt illetően, illetve a jelöltek minősítését vizsgálják, amit a tanács fog véglegesen eldönteni. Voltak már kérdések, amelyek a főügyész postját és ennek feltételét illetően felmerültek, például, hogy hány éves lehet és mennyi idős lehet a mandátum. Most pedig megadom a bizottságnak a lehetőséget, hogy tájékoztasson minket 10 percben. Köszönöm a szót. Gressle asszonyt kell ma helyettesítenem, ez elég nehéz feladat, mert nagyon nehezen lehet őt helyettesíteni. Úgyhogy nevében szeretnék néhány szót szólni, mielőtt a bizottság kapná meg a lehetőséget. Nagyra értékeljük azt a lehetőséget, hogy most eszmecserét folytathatunk azzal kapcsolatban, hogy az európai ügyészség létrehozását, illetve milyen erőfeszítések születtek eddig. Szeretném elmondani, hogy közös ülést készítünk elő, amelyben megkérjük a bizottságot, hogy vizsgálja felül a költségvetést, amely az ügyészséghez kapcsolódik, illetve <clears throat> írásban tájékoztasson minket ennek eredményéről. Ez azért van így, mert a közelmúltban nagyon sok aggályt fogalmazott meg több tagállam, mondván, hogy a pillanatilag előirányzott források nem valószínű, hogy elég, elegendőek lesznek, tehát egyáltalán nem reálisak. Ez igaz az ügyészségre, illetve az asszisztensekre még nehezíti a helyzetet, hogy két tagállam csatlakozott az ügyészséghez, amióta elfogadták a rendeletet, például Málta, Málta és Hollandia, úgyhogy még kevesebb lesz a rendelkezésre álló forrás a tagállamok számára. A bizottságú felülvizsgálat vizsgálatára néhány héten belül kerülhet sor egy közös ülés a keretén belül, ha szükség van rá. Ennyi volt a feladatom, hogy erről tájékoztassam önöket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most a bizottságnak, Sanka úrnak szeretném megadni a szót a Just főigazgatóság képviseletében. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Ketten vagyunk itt, Hoffman asszonynal az Olaf képviseletében, és eh, ha megengedik, mindketten hozzá fogunk szólni egymás után. Jó napot kívánok mindannyiuknak! Arról szeretnék elsősorban beszélni önöknek, hogy a tagállamokkal folytatott tárgyalások során miről volt szó a végrehajtást illetően, és kiket vettünk eddig fel. Hoffman asszony pedig majd a PIF irányelvről és a kapcsolódó témákról fog beszélni. Ahogy nagyon helyesen ön is megállapította, elnök asszony, a parlamentet bevontuk eddig a folyamatba, ahol is útmutatásokat adhatott állásfoglalásában, illetve amikor Múra urat kijelölték a panelban, ahol az európai főügyészt ki fogjuk választani egy lista alapján, és véleményezzük a jelölteket. A folyamat megkönnyítése érdekében jogalkotói folyamat indult be a tanácsban, a bizottsági javaslatot illetően, és szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a július 13-ai bizottsági javaslat alapján a tanács elfogadott megfelelő operatív szabályokat az főgyészt illetően, ahogyan ezt a bizottság javasolta. Ezt követően a bizottság elfogadott egy második javaslatot július 31-én egy másik tanácsi végrehajtási határozatra, ennek a kiválasztási panelnek a tagjait illetően. 12 személy van ezen a listán, az a személy is rajta van, akit önök javasoltak, Antonio Mura úr, és nagyon reméljük, hogy a tanács elfogadja majd ezt a tanácsi végrehajtási határozatot, remélhetőleg hamarosan, szeptember folyamán annak érdekében, hogy a panel elkezdhesse munkáját, és kiválaszthassa hamarosan a megfelelő szemét, remélhetőleg valamikor novemberben kerül erre majd sor. Ezt követően természetesen a, rende, eh, a szabályzat értelmében a panálnak eh, megfelelő, eh, listá, megfelelő jelöltek listáját kell összeállítania a főügyészről, és indoklással ellátott véleményt kell, hogy készítsen az ügyész, főügyész személyét illetően. Ehhez természetesen meg kell hirdetni ezt az állást, ennek a folyamatnak már a végén járunk, és a tanácsot is, és a parlamentet is tájékoztattuk, hiszen ők fogják kinevezni az európai főügyészt. Úgyhogy a közelmúltban mind a tanácsnak, mind a parlamentnek elküldtük ezt a, az anyagot, és nagyon reméljük, hogy hamarosan a hivatalos labban szeptember folyamán meg is jelenik ez a felhívás, mert szalad az idő, és jövő év márciusáig ki kell nevezni az európai főügyészt, és ez azt jelenti, hogy parlamentnek mielőtt a választásokra sor kerül, el kell végeznie ezt a munkát. Aztán, ami a bizottsági szakértői csoportot illeti, van egy főügyészséggel kapcsolatos csoport, ahol a feltételeket, a kívánalmakat fogalmaztuk meg. Itt nem arról van szó, hogy meghirdetjük ezt az állást, hanem leírjuk a munkaköri elvárásokat, hogy amikor majd a jelölteket toborozzák a tagállamok, akkor három nevet kell ennek alapján a válogató panelba elküldeniük. Végül pedig megemlíteném a munkatársakkal kapcsolatban, hogy Az idegenes igazgatót illetően most vagyunk a folyamat végén. Aztán, ami az IT platformot illeti, bizonyára tudják, amíg teljes mértékben be nem indul a főügyészség tevékenysége a rendeletnek megfelelően, a bizottság feladata a rendelet vonatkozásában a 20-as cikknek megfelelően, hogy létrehozza a körülményeket ez az összes résztvevő tagállamot tömöríti, most már 22-en vannak, hiszen Márta és Hollandia csatlakozott legutóbb, eddig három ülése került sor a szakértői csoportban, a negyedikre a jövő héten kerül sor. A csoporton belül a végrehajtási kérdésekről van szó. Jövő héten egyébként azon intézkedésekről lesz szó, amelyeket maguk a tagállamok hoztak. Annak érdekében, hogy bekerüljön a főügyész a jogrendszerükbe. Nagyon reméljük, hogy sikerül majd monitorozni ezt a folyamatot az elkövetkezendő két év során, úgyhogy mindenki egyszerre legyen kész eh, arra, hogy fogadja eh, eh, ezt az új testületet, amikor beindul a főügyészség munkája. Egy IT platformot is létrehoztunk, egy informatikai platformot, ahol a tagállamok gyakorlati jogi kérdésekről folytathatnak eszmecserét, és információt is szolgáltathatnak egymásnak ezzel kapcsolatban a tagállamoknak természetesen útmutatásokat küldünk. Ez interaktív platform, ahol könnyű az eszmecsere, és mindenkinek segítünk a végrehajtási folyamatban. Tisztelt elnökasszony, Hoffman asszonynak adnám át a szót, hogy a fennmaradó kérdésekről tájékoztassa önöket parancsolja. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Szeretném kiegészíteni azt, amit Peter mondott eddig, egy-két elemmel, tájékoztatás céljából. Ami a tagállamokat illeti, és a tárgyalást a tagállamokkal, hogy hogyan kell a különböző stációkat végrehajtani. Bizonyára tudják, hogy az egyik legfontosabb dolog az úgynevezett cliff irányelv, amelyről folyt tárgyalás a tanácsban, a libében, a kontban, ahol a tagállamok arról beszéltek, hogy jövő év júliusára a nemzetközi jogba kell átvenni ezeket a lehetőségeket. A PIFRE rendelet a definíciókat tartalmaz, ami a költségvetést, a különböző büntetéseket illeti a tagállami büntetőjogban. Végül pedig az európai főügyész vonatkozásában a különböző kompetenciákat tartalmazza a jövőt illetően. A bizottság terve az, hogy október végén egy szakértői ülést szervez a tagállamok részvételével, hogy hogyan is állunk ezen folyamat vonatkozásában. Eléggé rövid a határidő, tehát szeretnénk megvitatni mindent a tagállamokkal és segíteni nekik erőfeszítéseikben. Most pedig most arra, amit a tisztelt képviselő említett, a főügyészség kétségvetését illetően. Bizonyára tudják, hogy a 2019-es költségvetést májusban fogadta el a bizottság, és a javaslatban eddig 4,9 millió előirányzatot írt elő, a, főleg a munkatársak fölvételére, a főügyészségnél, nyilván a főügyész vonatkozásában. 1,9 millió a pénz legnagyobb része, pedig a menedzsment rendszer kidolgozására ö, került -e elkülönítésre. Ö, képviselő úr említette azt is, hogy Hollandia és Málta csatlakozott az, a főügyészséghez, a bizottság természetesen rendkívül örül annak, hogy ez a két tagállam is csatlakozott, most már 22 tagállamra nőtt a résztvevők száma, és nyilván ez befolyásolja azt, hogy hány munkatársra van szükség. Természetesen tudomásul vesszük azt, hogy a LIBE és a KONTA bizottságnak közös levelet fog küldeni a költségvetés és a munkatársak témájában, és természetesen figyelembe fogjuk venni azt, amit írnak ebben, és amit kérnek ebben. Egy másik nagyon fontos téma, a, hogy hol lesz a főügyészség. Folyik az előkészítő munka ebben a témában is, a bizottság a luxemburgi hatóságokkal ö, tárgyal, annak érdekében, hogy tényleg jó helye legyen a főügyészségnek már a kezdetek kezdetén. Nagy előrelépés történt. Bizonyára tudják, hogy a mm. luxemburgi hatóságok ingyen egy épületet bocsátottak rendelkezésre a bíróság ül, ö, épületéhez közel, a B torony nevet viseli ez, és most éppen a részletekről beszélünk, illetve hogy funkcionálisan mire van szüksége a főigazgatóságnak, illetve a luxemburgi hatóságok szerint hogyan tudja ezt betölteni. Úgyhogy folynak a tárgyalások ebben a témában. Végül pedig szeretném még megemlíteni azt is, mivel az OLIF politika, szakpolitikával foglalkozó igazgatója vagyok, hogy a jövőben szoros együttműködés lesz közöttünk, ez az EPO alapszabályában is megtalálható, és a javaslat a bizottság részéről megszeltett, hogy az OLAF alapszabályát is ennek értelmében módosítsák. Megfelelő rendelkezéseket kell bevenni ebbe a hatékony együttműködés érdekében az EPO és az OLAF között, tehát a főügyészség és az OLAF között, célzott változásokat javasol a bizottság az operatív szabályokat illetően, hogy hatékonyabban tevékenykedhessen. Várjuk az együttműködése javaslat témájában a parlamenttel, és ahogy Peter is rámutatott, szalad az idő. A bizottság nagyon örülne, ugye, ha ideális esetben a társjogalkotók még a nyári szünet előtt le tudná zárni ezt a munkát. Úgyhogy várjuk a szoros együttműködést az Európai Parlamentek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most mielőtt a képviselőknek megadom a szót a kérdésekre, hozzászólásokra, szeretnék én is néhány kérdést feltenni. Pénzügyi erőforrások, humán erőforrások. A költségvetés az vajon elegendő lesz-e? és a bizottság hogyan tudja ezt felmérni, hogy elegendő lesznek, elegendőek lesznek-e az erőforrások. Ezeket a becsléseket hogyan készíti el? Ugye figyelembe kell venni azt is, hogy eh, az új eh, tagállamok, amelyek részt vesznek az együttműködésben, ugye erre is kell erőforrás. Aztán az EPO-t létrehozó rendeletben ugye az szerepel, hogy a bizottság miután a tanácssal konzultált, kijelölhet egy bizottsági tisztviselőt, aki átmenetileg igazgatói posztot tölthet be. Kérdezem, hogy a bizottság élte ezzel a lehetőséggel a rendeletben, és egy ilyen adminisztratív igazgatót kinevezett-e? Ami a főügyész kinevezését illeti. Mi az időbeosztás, amelyet be kell itt tartani, annak érdekében, hogy a 14-es cikk előírásainak megfeleljünk? Elkezdte már a bizottság a kiválasztási folyamattal kapcsolatos javaslatát elkészíteni. Aztán a munkaszervezés az ügyészségen. A 21-es cikk szerint az EPO munkaszervezését a belső szabályok, a belső eljárási szabályok határozzák meg, és az európai főügyész késlekedés nélkül javaslatot tesz az FO belső eljárási szabályzatára, amelyet aztán a kollégium fogad el. A főügyész azonban nyilván nem a nulláról kezdi ezeknek a szabályoknak a kidolgozását. Kérdezem, hogy a bizottság készítette tervezetet, és ha igen, akkor a tagállamok csatlakoztak-e ehhez a munkához, részt vettek-e ebben? és az EPPO-t e hogyan vonják be a munkába. Tehát ennyi részemről, most pedig Grisbek asszonynak adom át először a szót, de mondom még egyszer, hogy a LIBE szakbizottságban kettő perc általában a hozzászólásokra jutó idő. Köszönöm szépen, elnök asszony, én még ennél is rövidebb tudok lenni. Ugyanúgy, mint kollégáim, nyilvánvalóan én is örülök, hogy ez a dosszié most már halad. Ugye már régóta, több éve szándékában áll az EU-nak az ügyészség létrehozásra, és nagyon örülök, hogy a bizottság képviselője eljött hozzánk, képviselői eljöttek hozzánk, és köszönetet mondok ezért, és nagyon közvetlen leszek. Ugye sokan vagyunk a frakciómban, akik azt kérik, hogy a szervezett bűnözés, illetve a terrorizmus elleni harca kapcsolatos hatáskörök is tartozzanak ide. Ugye Jean-Claude Juncker javaslatában bejelentettek egy közleményt arról, hogy az Európai Ügyészség hatásköreit lehetséges, hogy kiterjesztik tehát ezekre a témákra. Emlékeztettek arra, hogy ugye minden tagállam mot érint ez, és a közvéleményt nagyon is érdekli. Emlékeztethetnek engem persze arra, hogy a jövő héten majd meghallgathatjuk a bizottságot az unió állapotáról, de ez egy olyan téma, amelyet tavaly jelentettek be, és engem érdekelne, most kihasználom a lehetséget, hogy önök itt vannak. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Klinc úr. Köszönöm szépen, Elnök úr, nagyon örülök. Két kedves gyermekem és négy unokám kísértel engem, mondja Klinc úr, akik arról tájékozódnak, hogy mi hogyan dolgozunk. És most pedig németül fogom folytatni anyanyelvemem. A mai lehetőség egy nagyon fontos lehetőség számunkra, különösképpen a választóink szemszögéből. Nagyon sokan feltesznek nekem kérdéseket ezzel kapcsolatban, az Európai Ügyészséggel kapcsolatban, és azt mondják, hogy az internetes bűncselekmények, a virtuális valutákkal kapcsolatos bűncselekmények száma egyre nő, és őket érdekli, hogy az EU mit tesz ez ellen. Közben pedig ugye a következő MFF-et tárgyaljuk, minden egyes eurócentért keményen meg kell majd küzdenünk ebben a költségvetésben. És emiatt is nagyon fontos, hogy a csalással szembe tudjon szállni az EU, és ezért is nagyon örülök annak, hogy az Európai Ügyészséget végre létrehozzák. Ami nagyon fontos az az, hogy valamennyi tagállam elfogadja ezt, és részese legyen az Európai Ügyészségnek és munkájának. Csak így tudjuk garantálni azt, hogy a csalás ellen sikeresen szembe tudjunk szállni. Az EPO és az OLAF közötti együttműködést is egyszerűsíteni, könnyíteni kell, illetve stabilabb alapokat kell lefektetni ehhez. Úgyhogy ezek a feladatok még ránk várnak a jövőben. Az is komoly feladat, hogy az európai ügyészség ne kerülhessen ö, marginalizált helyzetbe. Az OLAF bizonyos ügyeket administratív ügyekként kezel, de közben az Európai Ügyészség ugyan ezeket az ügyeket bűncselekményekként tekintheti. Persze tudom, hogy nem értünk mindannyian egyet, és hogy sok különböző vélemény van, de bízom abban, hogy sikerül előrelépnünk. Az állampolgáraink folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy az Európai Unióban újabb és újabb ügynökségek és szervezetek jönnek létre, és még akkor is, hogyha megalapozott ezeknek a létrehozása, annyira szkeptikusak az emberek, hogy erre nagyon oda kell figyelni. A következő évben pedig az európai parlamenti választások következnek, tehát nagyon fontos, hogy a közvéleményt tájékoztassuk arról, hogy az Európai Ügyészség az ő érdekeit képviseli, és nem pedig az európai bürokrácia egy újabb szintje. Köszönöm szépen, most Jeri Kabrasz úr következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen ezeket az információkat. Öt kérdést akartam feltenni, de ezek egy részét megválaszolták, úgyhogy csak kettő maradt. Az egyik az az, hogy bizonyos országokban a végrehajtó hatalom, az ügyészség közötti szeparálódás nem teljesen valósul meg, hogyan tudják majd az ügyészségi feladatok függetlenségét biztosítani ezek a tagállamok. A másik kérdés pedig, mi lesz az Európai Ügyészség, illetve az ebben nem résztvevő tagállamok kapcsolata? Ez a két nagyon konkrét, rövid kérdésem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. López Aguilar képviselő következik. Köszönöm szépen. Nagyon releváns ez a kérdés. És az az igazság, hogyha megnézzük ezt a parlamenti ciklust, illetve hát ugye a bizottság tevékenységét, ez az egyike annak a kevés eredménynek, amelyet fent tudunk, fel tudunk mutatni. Ugye nem a hagyományos jogalkotási eljárás keretein belül zajlik a munka, de a parlamentet végig érintette ez, és mindig is aktívan részt vettünk az Európai Ügyészséggel kapcsolatos tevékenységekben, a létrehozásával kapcsolatos tevékenységekben. És most jutottunk el odáig, hogy értékelnünk kell ezt a stratégiát, és meg kell valósítanunk a gyakorlatban. Tehát ennek az ügyészségnek most már a gyakorlatban is fel kell állnia. Nyilvánvaló, hogy együttműködésre van szükség az európai struktúrák, az európai ügyészség és a tagállamok között. De arról is szó van, hogy meghatározzuk a konkrét célkitűzéseket és prioritásokat az Európai Ügyészség munkájában, és gyakorlatilag ezek igazolják azt, hogy szükség van az ügyészség létére. Például a csalással szembeni küzdelem, a pénzügyi csalásokkal szembeni küzdelem, adócsalás vagy bármilyen egyéb csalás legyen ez, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeit érinti, és az Európai Unió költségvetését érinti. Én egyébként a PIF irányelv előadója voltam, tehát az unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló irányelv előadója voltam, és ez alapvető jelentőségű ebben a küzdelemben, és gyakorlatilag az Európai Ügyészség létének a magyarázata ez, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalásokra reagálnunk kell örülök, hogy eljutottunk odáig, hogy most már az ügyészség munkáját struktúráljuk, illetve hogy azt próbáljuk garantálni, hogy a pénzügyi csalásokat a tagállamokkal együttműködve tárják fel. A csalás hatalmas összegekre rúg egyébként, mondanom sem kell, és persze azt sem kell, azt hiszem itt említenem, hogy az Európai Parlament mindig hangsúlyozta a hozadott értékadóval kapcsolatos csalásokat, azt, hogy évente 50 milliárd euró bevételtől esnek el a nemzeti költségvetések emiatt. Tehát mindig hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos ezzel szemben fellépni. a gazdasági és pénzügyi bűncselekményekkel szembeni fellépésre van szükség, sokkal következetesebb fellépésre, amelyet az EU a tagállamokkal karöltve valósít meg. Ezért szerettem volna tehát erre az elemre is felhívni a figyelmet. Fontos az értékeléskor erre is gondolni, illetve az ügyészség létrehozásakor erre gondolni, és érdekelnének a közeljövőben elkövetkező időszaka kapcsolatos gondolatai. Csinnicsi asszony az utolsó hozzászóló, és természetesen kérek mindenkit, hogy tartsa be a két perces hozzászólási szabályt. Itt az Állampolgári Jogi Bizottságban megszoktuk ezt, és ugye a bizottságnak is időt kell, hogy hagyjunk, hogy válaszoljon. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani Söder úrnak és Hoffman asszonynak a bevezetőkért, illetve az információkért, amelyeket az előre haladásról adtak az Európai Ügyészség létrehozásával kapcsolatban. A Kont bizottság levelére hivatkoznék, itt én a kontbizottságban is tag vagyok, ott póttag vagyok. Szeretnénk azt gondos, arról gondoskodni, hogy megfelelő erőforrásokkal rendelkezzen az Európai Ügyészség humán és pénzügyi erőforrásokkal. Ugyanis a feladat az, hogy integrált és következetes módon védje az Európai Unió pénzügyi érdekeit ki kell használni a szinergiákat is az összes szereplővel, nem csak az olaf egyébként, hanem az Eurojust-tal, az Európollal is, együtt lehet működni, kihasználni a szinergiákat. Ez tehát a cél. Fogadjanak el erre vonatkozó munkamódszereket, és legyenek meg a megfelelő humán erőforrások és pénzügyi erőforrások, hogy az Európollal és az eurojust is együtt lehessen működni. És ugye az Európai Ügyészséghez több tagállam csatlakozott, ez megerősített együttműködést jelent, de szerettem volna megkérdezni, hogy konkrétan az Olaf és Hoffman asszonyhoz intézem ezt a kérdést, hogy milyen módon fog megvalósulni az együttműködés az OLAF és az ügyészség között, és milyen eszközökkel. Vannak ugye nemzeteken átívelő, határokon átívulő, átívelő vizsgálatok, amelyek több tagállamot érintenek, és akár olyan tagállamok területeit is, amelyek sajnos nem csatlakoztak az európai ügyészséghez. Ilyenkor mit lehet tenni? Ezek tehát az én kérdéseim, és köszönöm szépen a válaszokat. Okay, now I would like to... Köszönöm most pedig a bizottságot kérem, hogy válaszolja meg a legfontosabb kérdéseket, a többit pedig remélhetőleg írásban meg tudják válaszolni. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a kérdéseket. Néhányra itt eh, válaszolok eh, én, és eh, a válaszokat a kollega fogja befejezni az írásbeli kérdésekre, meg természetesen szívesen válaszolunk írásban. Először akkor kezdeném azzal, ami iránt a legnagyobb aggodalmat fejezték ki, a pénzügyi és emberi erőforrások kérdés, hogy elegendőek-e ezek. A bizottság 2019-es költségvetésre tett egy javaslatot, amely tárgyalás tárgyát képezi a tanács és a parlament, mint költségvetési hatóságok között. A bizottság óhaja az, hogy mivel ez egy nagyon fontos, kiemelt kezdeményezés, ezért eh, megfelelő erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy az ügyészi hivatal jól működhessen. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a tárgyalások eredménye. A bizottság figyelembe fogja venni az új tagállami csatlakozásokat, tehát azt, hogy Málta és Hollandia is csatlakozni kíván az ügyészi hivatalhoz. Önök is említették, van egy átmeneti adminisztratív igazgatói állás, eh, amelyet most véglegesítünk. Hamarosan meg fogjuk tudni mondani, hogy ki lesz az átmeneti igazgató. Eh, a, ahogy mondtam, az eljárás már végéhez közeledik. Terán úr Elnézést nézem a papírjaimat. Hebrasz úr kérdést tett fel a tagállamokba delegált ügyészekről, illetve azok függetlenségéről. Az EPO rendelet elég egyértelműen fogalmaz, és amikor az EPO-nak dolgoznak ezek az ügyészek, akkor ezek függetlenné válnak, és az EPO alá tartoznak ezek a tagállami ügyészek, és ahogy Péter is elmagyarázta, a tagállamokkal most tárgyaljuk át azt, hogy hogyan lehet ezeket a delegált ügyészeket ténylegesen foglalkoztatni, szakértői csoportokban tárgyalunk erről a kérdésről. Kiricsi asszony említette az Európollal és más ügynökségekkel való együttműködést, ami valóban az egyik nagy kihívás, mert eh, több szereplő lesz aktív ezen a terepen, az EPOL, az Euró, az EPO, az Europol és az Eurojust, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek az ügynökségek jól együttműködjenek. Az új főigazgatónk, Itala úr, hamarosan találkozik Debol asszonyjal, az Európol igazgatójával, és arról beszélnek majd, hogy hogyan lehet folytatni a jó együttműködést a különböző szervek, intézmények között. Krinc úrral is teljesen egyetértek. Nagyon sajnálatos, hogy nem vesz részt az összes tagállam ebben a munkában. A bizottság próbál a tagállamokkal érvelni, nem könnyű, de a bizottság a javaslatában az OLAF rendelet módosításával megteremti azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik majd az OLAF, illetve az ügyészség közti jó együttműködést. De nyilván ezek a szervezetek maguktól is majd együtt akarnak dolgozni. Mi részünkről az OLAF minden támogatást megfogadni az EPO-nak ahhoz, hogy sikeres legyen, hiszen Mindez erősíti a csalás elleni fellépést. Az EU-n belül eh, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így is legyen. Most pedig átadnám a szót Péternek. Köszönöm, Margarete. nem eh, Schröder asszony vagyok, eh, és nem is szeretném magamat kiadni Schröder asszonynak, de néhány dologgal kiegészíteném az elhangzottakat. A, először is kezdeném azzal, hogy milyen módon próbáljuk a függetlenségét a delegált ügyészeknek megőrizni. Először is magában a rendeletben eléggé körül van bástyázva ezeknek az ügyészeknek a jogállása, még hogyha egyszerre egyébként tagjai is a Nemzeti Ügyészi Szervezetnek vannak eljárási és státuszhoz kapcsolódó óvintézkedések. El lehet venni a delegált ügyésztől a munkát például akkor, hogyha nem képes képes megbirkózni az összeférhetetlenséggel, adott esetben központi szintre lehet vonni az ügyet, kivételes esetekben eh, a személyzeti szabályzat is mm, tartalmaz majd eh, garanciákat, tehát mm, minden rendben lesz azzal kapcsolatban, hogy ennek a személynek a függetlensége biztosítva legyen még akkor is, hogyha a Nemzeti Ügyészség állományába is marad ez a személy. Tehát nem fogja tudni az adott állam végrehajtó hatalma az ügyészek munkáját. Ez az egész szervezetnek a gerince, ebből, ebből nem engedhetünk ebből az elvárásból. López Aguilar kérdezte, hogy hogyan fog mindez jól működni a tagállamokban. Valóban sok dolog forog itt kockán. Már az első naptól kezdve mi a gyakorlati végrehajtásnál elkezdtünk együttműködni a tagállamokkal, megállapítjuk, hogy mit kell végrehajtani nemzeti szinten, európai szinten és azt szeretnénk, hogyha ők is megfelelő időt és erőforrást szánnának arra, hogy végrehajtsuk ezt a rendeletet, és megfelelő embereket állítsanak jelöltnek európai ügyészi pozíciókra, illetve aztán később megfelelő embereket kölcsönözzenek ki az ügyészségnek. Grisbeck asszony kérdésére franciára, franciául válaszolnék. Nyilván itt arról van szó, hogy hogy ő arra kérdezett, hogy a terrorizmusra és egyéb kérdésekre is ki lehetett terjeszteni az ügyész hatáskörét. Ezt tudom, hogy az egyes tagállamokban ez prioritás, a terrorizmus elleni harc, az Európai Bizottság Juncker úr tavalyi beszédében eh, már utalt arra, hogy 2025-re eh, eh, változhatnak a dolgok. Mindenesetre a jövő héten megjelenik egy közlemény, ahol a jelenlegi keret, illetve a határokon átnyúló terrorizmus elleni harc eh, kérdéséről lesz szó. Egy sor konkrét példát felvetünk, és arról is beszélünk, hogy a az ügyészi, Európai Ügyészi Hivatal hogyan járulhat ehhez hozzá, és hogyan segítheti és erősítheti meg a határon átnyúló terrorizmus elleni harcot. És még valami a nem résztvevő országokkal való együttműködés kérdése. Hat olyan tagállam van, hamarosan talán csak öt, amely nem vesz részt az Európai Ügyészség munkájában, ezekkel az országokkal is együtt kell működni. Lesz egy együttműködési mechanizmus, egy szofisztikált együttműködési mechanizmus, amely az Eurojust támogatását igénybe véve, valamint az Olaf támogatását igénybe véve elkívánja érni azt, hogy még az ügyészi Eh, hivatal működésén túlmenően is eh, működhessen eh, ez a csalás elleni harc. Nyilván együtt fog működni ezeknek a tagállamoknak a, a ügyészi hatóságaival. E, azt szeretnénk, hogyha elismernék a letartóztatási határozatokat, illetve egyéb végzéseket, amelyeket a, kiad az európai ügyész, Remélhetőleg találunk majd olyan jogi keretet ezekkel a tagállamokkal is, hiszen ennek a jogalapja már megvan az ügyészséget létrehozó rendeletben, eh, hogy, hogy ezt is bevonjuk, ezt is megcsináljuk. Tudom, hogy egyes tagállamok ennél többet szeretnének. Most a tanácselnöksége részéről ilyenről kérdezem meg, hogy igényli-e a felszólalási lehetőséget. Köszönöm, elnök asszony. Két dologra térnék ki gyorsan. Először is meghirdettük a főügyész állását, illetve a főügyész állásával kapcsolatban együttműködünk a tanács, a bizottsággal, illetve a parlamenttel, hogy megfelelő jelöltet találjunk. 7 éves nem meghosszabbítható időszakról van szó, és a jelöltnek olyan korúnak kell lenni, hogy a mandátuma végéig se érje el a 70. születés napját. Tehát a közös nyilatkozat szükséges lesz, mert a bizottság eh, a 66 éves eh, korhatár alóli felmentést eh, csak így adhatja meg. Topic, um, we are... És Jelenleg állítjuk össze azt a testületet, amely a jelölteket szűri. A bizottságtól kaptunk egy javaslatot a nyár előtt, és hogyha minden jól halad, akkor szeptember 12-én a Koreperben erről beszélünk. A szakértői testület pedig októberben fel is állhat. Ennyit a tanács részéről. Köszönöm. Köszönöm. És most eh, tájékoztatom önöket, hogy eh, a koordinátorok ülésén is beszélünk erről ma délután. Szóba került az is, hogy Grosszett asszony javaslatára egy közös levelet küldjön a két bizottság. Köszönöm eh, Tarand úrnak a társelnöki feladatok ellátását, és most pedig Megyünk tovább. Következő napi rendi pont, ahogy önök is tudják, 2018. júniusában a bizottság különböző határigazgatási és migrációs és biztonsági alapok felállítására tett javaslatot a következő pénzügyi keret részeként, eh, ahhoz kapcsolódóan eh, hétfőn már járt nálunk, meghallgattuk a bizottságot a belbiztonsági alappal kapcsolatban, és most pedig a menekültügyi és migrációs alapra, illetve az integrált határigazgatási alapra fogunk koncentrálni, hiszen ezek tartoznak a Libéhez. Ezen kívül mi véleményt alkotunk egy vám ellenőrzési eszközről is tánya Fajon a felelőse a határigazgatási és vízum alapnak Miriam Dai a migrációs alapnak, Jeron Lenars pedig a vám ellenőrzési eszköz alapnak. Francisco Gastelu Mesquirez a Home főigazgatóságtól, és egy kollégája az adóügyi igazgatóságtól fog nekünk beszámolni arról, hogy a bizottság mit gondol ezekről a dolgokról. Gastelu úr önkap most szót 10 percre maximum, hogy beszéljen erről a két alapról. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, a lehetőséget. Rövid leszek, mert hát tudom, hogy nincs sok idejük, de szívesen válaszolok kérdésekre. Bár más alkalmakkor is van erre lehetőség bármikor, nem csak most. Nézzük gyorsan ezt a két diát. Levontunk tanulságokat az értékelések alapján, amelyeket készítettünk, és már erről beszámoltunk itt a parlamentnél. A korábbi és a mostani alapok vonatkozásában azt tapasztaltuk, hogy ami a hatályt illeti megfelelően járunk el, nagyon jó dolgokra koncentrálunk. Vannak hibák is azonban. Nem volt elég rugalmasság, koordináció minden eszköz között, több egyszerűsítése van szükség, és hamarabb és sokkal egyértelműbben kell fellépnünk, ami a monitorozási értékelési rendszert illeti a tagállamok számára. Hagy éljek egy példával, a legfőbb problémákat illetően, itt a rogalmaság hiányára gondolok elsősorban. Természetesen az alapok elosztása a 2010-2012-es számok alapján történt 2014-re. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor jött a válság, a menekültügy és a migráns témában 2016-17-ben, akkor a nem megfelelő tagállamok kapták a pénzeket. Ez mit jelenti? Ez azt jelenti, hogy a 2010 2012, es 2008, 9, 10, 12-es számok alapján történt mindez, nem a megfelelő szükségletek alapján. Ezzel valamit tennünk kell. Ez azt jelenti, hogy az a tagállam, amely megkapja a pénzt, a prioritásokra kell, hogy szánja az időszak első évében. Ez azt jelenti, hogy akkor új prioritásokat fogalmazunk meg, mert ha megváltozik a helyzet, akkor nem tudják végül is rugalmasan kezelni ezt. Ez volt az egyik legfontosabb tanulság, amit levontunk ebből. Nézzük a következő diát. A migrációs költségvetés elosztását. Itt láthatják azt, hogy a zöld hogy alakul, az 10 milliárd euró, a menekültügy és migrációs alap, ez óriási szelet a jelenlegi finanszírozáshoz képest. Szinte a költségvetési hatóságok jóvá hagyták a növelését. 8 milliárd az az összeg, ami a határkezelésé, határigazgatásra kerül, elosztásra, aztán ott vannak az ügynökségek, az Európai Migrációs Menekültügyi, ott 8,6, ami a határokat illeti, a Frontex-re gondolok itt. Persze ezt hamarosan meg kell vitatni, amikor majd a bizottság 12 milliárdról új javaslatot fog beterjeszteni. Következő dia. Nos, a célok hasonlóak a múltbeliekhez. A három fő terület, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy közös, egységes, harmonizált menekültügyi rendszer legyen rész, legyen kialakítva, megfelelő fogadó körülmények, stb. stb. Támogassuk a legális bevándorlást, a letelepülést, tehát mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a legális migráció megfelelően történjen. És természetesen, ami a, az illegális migrációt illeti, ezzel fel kell venni a harcot a harmadik országokkal való szoros együttműködés keretén belül. Hogyan is történik mindez? Konkrétumok vannak, vannak a különböző nemzetközi védelm érdekében tett letelepítési és transfer törekvések, önkéntes és nem önkéntes visszatoloncolás, aztán a menekült státusz kérelmek jobb, gyorsabb elbírálása. Van még egy másik fontos aspektus is, ez pedig a bizottság üzenete, jobban kell koordinálni, logikusabban kell fellépni. Itt a tanulság az, hogy meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a migráció, az integráció, minden egyes eszközben szerepel, amelyek jelentősebb pénzügyi lehetőségeket biztosítanak az Európai Uniós költségvetésben. Tehát ez nagyon fontos célkitűzés a strukturális és szociális alapokban is. A külső eszközök vonatkozásában, amelyeket a bizottság javasolt, és ez minden bizottság tárgyal, rendkívül fontos komponense a migrációnak illetve a határkezelésnek, főleg a migráció vonatkozásában, ahol a pénzt elkülönítik erre a célra. Ugyanis rádöbbentünk arra, hogy a menekültügy és a migráció számára nem elegendő a rendelkezésre álló pénz alap. Úgyhogy itt lépnünk kell. Annak ellenére, hogy növeltük már az összegeket a külső eszközökben, a menekültügy és a migráció számára, a, ez az alap, tehát a menekültügyi és migrációs alap megfelelő lehetőségekkel kell, hogy rendelkezzen, hogy akár az EU-n belül, akár a harmadik országokban azonnal fel lehessen lépni. Megfelelő intézkedéseket lehessen hozni a harmadik országokban. Ez már csak egy másodlagos ö, lépés lenne, második síkon levő lépés. Nagyon sok érintett egyetért ezzel. A, az integrációra fog koncentrálni ez az alap, de hogy lesz egyértelmű a feladat a különböző falat, a fe, alapoknak? Rendkívül sokat gondolkodtunk ezen. Az a, a tevékenységek terén került ö, ki, ketté osztásra, az integrációs intézkedések még a korai szakaszban nem hónapokat jelent, hanem azon az intézkedéseket, amelyekre szükség van már a folyamat elején. A menekültek, illetve a családegyesítés tagjai érdekében az integráció céljával. Tehát a tevékenységek ről van itt szó, az alapnyelvi, oktatás, integrációs intézkedések, a menekültügyi és migrációs alapból jönnek, ami aztán a munkaerő piachoz való hozzáférést illeti, ez a szociális alapból jön. Néha például a tagállamok nem feltétlenül akarnak a szociális alapba erre a célra fektetni, mert vannak másfajta nacionális nemzeti jellegű prioritásai. Úgyhogy itt kell nekünk fellépni intenzívebben. És nyilván szükség van némi átfedésre is ebből, ebből a célból. Tettünk erőfeszítéseket ezen alapon belül, hogy felsoroljuk azokat a tevékenységeket, amelyeket az integráció keretén belül támogatni fogunk. Következő dia. Az ügynökségeknek is fontosabb szerepet fogunk szánni a programozás, a végrehajtás, a monitorozás terén. Következő. A legnagyobb innováció, és gyakorlatilag ez lesz a vége ezzel az eszközzel, annak, amit mondani szeretnénk, hogy nagyobb legyen a rugalmasság. Azt javasoljuk, hogy az összegek 50%-át kapják csak a periódus elején a tagállamok. 10%-ot 2024-ben az új adatok alapján, amely a realitásokat tükrözi, és 40% minden két éves időszakban, két éves időszakra az új prioritások támogatása érdekében, hogy az EU és a társ jogalkotó javaslata alapján ambiciózusabb programot támogathassunk, 2025-ben új kezdeményezést kell megfogalmazni, amikor 40%-a a pénznek erre kerül elkülönítésre. Ez pedig fontos, mert a már korábban megalapított hibákat egyébként nem tudjuk kiküszöbölni. Szükség van a helyszínen a rugalmasságra. 2025-ben ugyanis nem, tehet, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy olyan statisztikai adatokra alapozzunk, amelyek 2018-19-20-ból származnak. Elnézést, két percre van még szükségem. Nézzük a következő diát. Az integrált határigazgatási alap. Itt két eszközről van szó, a vízumra vonatkozó eszközről, ahol ellenőrizzük a határon az átlépő embereket, illetve a vám. Két célkitűzés van. Először is támogatjuk az Európai Integrált Határkezelést, illetve a vízum programot. Itt rendkívül kézzelfogható konkrét dolgokról van szó, hajókról, helikopterekről, tényleg a határok jó kezeléséről. Ami még nagyon fontos ezen a területen, az informatikai rendszerek és az interoperabilitás, illetve a közös vízumpolitika modernizálása. Következő dia. Itt megint csak együttműködés, teljes szinergia, az európai határ és parti őrséggel rendkívül fontos. Mert két dologból áll. Az ügynökségből és a tagállamokból. Itt az ügynökségeket nem finanszírozzuk, hanem a határőröket a tagállamokban. Tehát a tagállamoknak a határőrök vonatkozásában nyújtunk támogatást rendkívül fontos lesz a vízumra vonatkozó eszköz szempontjából is ez az alap, mert a tagállamoknak kell végrehajtaniuk és monitorozniuk az működését. Informatika, nagyon sok kérdés merül itt fel, amelyel sokat foglalkoztunk már, ugye ott lesznek a nemzeti komponensek, a központi komponens, a központi komponens természetesen az EULIZÁN keresztül fogjuk kidolgozni, a nemzeti komponens pedig két alap segítségével, a fő informatikai rendszereken keresztül, hogy a kis informatikai rendszerek is kapcsolódhassanak a fő rendszerekhez. Line by line, exactly. Következő. Nagyon röviden megismételném, amit már elmondtam. Tehát a menekültügyi és ö, migrációs alapnak megfelelően 4 milliárd a nemzeti programokra kerül, ez az 50 ot 10 százalékot 2024-ben kapnak, 40 százalékot pedig utána. Tehát 2025-ben jön a 40 százalék, a 2023-as, 24-es statisztikai alapok alapján. Ez az úgynevezett tematikai eszköz, amely azon prioritásokat kell, hogy szolgálja, amelyeket akkor állapítják meg. Ez két éves program alapján történik, a komitológiai eljárás keretén belül a tagállamok, illetve a parlament segítségével. Következő dia. Ezt már elmagyaráztam, erről nem szólnék újra, Következő dia. Az új alapok vonatkozásában előreléptünk, több lesz a finanszírozás, nagyobb a rugalmasság, ahogy elmagyaráztam, persze a feltételrendszer is szigorúbb lesz, mindent megteszünk annak érdekében, hogy legyen Schengeni értékelés. Ezen kívül rámutatunk a hiányosságokra, és további finanszírozás csak ezek alapján történhet. Felfüggeszthető a finanszírozás természetesen, és persze, a, ha valamilyen alapjog vagy ö, emberi jog sérül, akkor történik ez. Az EU-s jogszabályokhoz, prioritásokhoz kell közelíteni jobban. Az operatív támogatást maximalizáljuk, Nagyon fontos, hogy az informatikai rendszer és a, be, és a megfelelő felszerelés működjön, és mindig aktualizálják is az összes informatikai rendszert. A struktúrális alapok esetében van közös rendelkezés ezen eszközökre vonatkozóan, ne felejtsék el. Köszönöm szépen, következő. Ezzel befejezném. Nagyobb társfinanszírozási rátát is javasolnék, úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani. Ezt már említettem. Következő. Ezek az okok, ami miatt ezt javasoltuk, ezeket már elmagyaráztam részletesen. Tehát a cél az, hogy az EU prioritásokhoz tudják igazítani az alapokat, a pénzalapokat a tagállamok. Kérem a következő diát, ezt is már elmondtam. Következő diát. Igen, az egyszerűsítés nagyon fontos, csak egy-két példával élnék, hogy hogyan a nemzeti programok felülvizsgálata, ami borzasztó rémálom a tagállamok számára, de nagyon fontos az érintettek számára, nem lesz már szükség arra, hogy egyes hatóságokat külön kinevezzenek erre a célra, mert már meg lesznek azok, akik ezzel foglalkoznak. Következő nagyon szép képe ez annak, hogy mennyi eszközzel rendelkezünk a migrációhoz. Elnök megszakítja a hozzászólót. Elnézést kérem fejezze be, mert King biztost várjuk 10 óra 10-re, és nem lesz lehetőség akkor nagyon fontos dolgokról beszélni. Rendben? Kész, jó. Most akkor Perola asszonynak szeretnék, Perola asszonynak szeretnék szót adni. Kérem, kettő percben próbálja összefoglalni a mondandóját. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. A következő MFF-ről beszélnék. A határigazgatási alap pénzügyi szerkezetét mutatom itt be. A tagállamok több éve kérték, hogy a vám ellenőrző berendezésekre kapjanak költségvetést. Ugye ezekkel ellenőrzik azokat az árukat, amelyek áthaladnak az EU határán, és egy külön alapot hoztunk létre, e, hozunk létre e célból. Figyelembe kell venni ugyanis az egyes tagállamok esetében az egyensúlytalanságokat nem csak földrajzi különbségek miatt van ez így, hanem azért is, mert eltér az egyes tagállamok kapacitása, illetve az erőforrásaik, és szeretnénk ezzel az alappal hozzájárulni a vámellenőrzések teljesítményének a javításához, úgy, hogy a berendezéseket megfelelően finanszírozzuk. És szeretnénk ezáltal elkerülni azt, hogy a az áruk ugye a határ leggyengébb pontján jöjjenek be, ahol a vámellenőrzés a leggyengébb. Az integrált határigazgatási alapon belül tehát lesz egy ilyen ö, alap, és így megvalósulhat a valódi integrált határigazgatás. Csak két dián van, nagyon gyors leszek. Ezen a dián szeretném az összes elemet megmutatni, gyorsan végigszaladok rajtuk. Az általános célkitűzése ennek az alapnak, amely 1,3 milliárd euróra fog rúgni a 7 éves időtartam alatt, az, hogy a vámuniót, illetve a vámhatóságokat támogassa, hogy védje az unió pénzügyi és gazdasági érdekeit, illetve a tagállamokét, garantálja az unión belül a biztonságot, és megvédje az uniót a tisztességtelen és illegális kereskedelemtől, miközben a legitim üzleti tevékenységet segíti. A konkrét célkitűzés az az, hogy hozzájáruljon a megfelelő és minden tagállamban egyforma, ekvivalens vám ellenőrzésekhez, releváns, legújabb technológiai fejlődésnek megfelelő vámellenőrző berendezések vásárlásához, non intrusív berendezésekhez, például a röntgen, szkenerek, egyéb automatizált rendszerek, mobil laborok, amelyeknek segítségével elemezni lehet az árukat. Nincs átfedés azok között a termékek között, amelyeket Francisco kollégám jellemzett, tehát itt nem fogunk járműveket, illetve informatikai rendszereket finanszírozni, mert azt a másik program támogatja. Itt a tagállamok lesznek egyes egyedül a kedvezményezettek, senki, nem, senki más nem jelentkezhet támogatásért, és a kiosztás azon fog nyugodni, hogy először egy igényfelmérést végzünk a tagállamokban, és a komitológiai eljárás szerint fogunk munkaprogramokat meghatározni, és ennek megfelelően osztjuk majd szét a forrásokat. Az igényfelmérés nagyon-nagyon fontos, mert ennek alapján kapnak a tagállamok támogatást a vámellenőrzési berendezések beszerzésére. A határok is természetesen különbözőek, mindenütt másfajta berendezésre van szükség a különböző típusú határok esetén. Tehát nem mindegy, hogy légi, vízi vagy szárazföldi határól van szó, aztán itt van az elektronikus kereskedelem is, tehát a postai központok is nagyon fontosak. Az utolsó diánk bemutatja azt, hogy milyen kapcsolat lesz a vámellenőrzési berendezések eh, között, amelyek ugye az integrált határigazgatási alapon belül vannak, tehát a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszköze az egyik, és a másik pedig a vámprogram, ezt az összes olyan tevékenységre lehet felhasználni, amelyek az együttműködést segítik, tehát a jó gyakorlatok cseréje, képzés és információcsere. És itt be is fejezem, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, én biztosítanám az Európai Bizottságot arról, hogy a szakbizottságunk titkársága ezt a PowerPoint prezentációt körbe fogja küldeni a képviselőknek. Most pedig sok szeretettel köszöntöm King biztos urat és az előadókat fogjuk csak meghallgatni. Dali asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, kedves kollégák. Én Tanya Fajon nevében is szólni fogok, de persze majd a bizottság előadásától függően teszek fel kérdéseket. A migrációs és menekültügyi alap az én témám ebben a csomagban. Az a véleményünk, hogy így tudjuk majd megtalálni a legjobb módját a tagállamok támogatásának, illetve az egyéb érintettek támogatásának, akik a menekültek menedékkérők helyzetét segítik. Az, hogy 3 milliárdról 10 milliárdra növelték a forrásokat pozitív, mert így a tagállamok a kötelezettségvállalásaikat tudják teljesíteni és az alap nem veszti el, nem felejtkezik meg az alapvető célkitűzéséről, a szolidaritásról. Mivel nagyon szorít bennünket az idő, hogy rögtön rátérnék a bizottsághoz intézett kérdésekre. A szolidaritás egy fontos célkitűzés, amit említettem, de szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy a szolidaritás alapelve miért nem szerepel az alap fő célkitűzései között egy másik kérdés, a bizottság tudna -e többet mondani arról, hogy ez a javaslat hogyan biztosítja a megfelelő finanszírozást valamennyi tagállamban az alapösszes célkitűzésének teljesítéséhez, és nem kellene-e egy minimális százalékot meghatározni az összes célkitűzéshez egyenként. Az Európai Unión kívül elköltött pénzekkel kapcsolatban az Európai Bizottság el tudja mondani, hogy az EMF-ből miért irányítanak át pénzeket harmadik országokba, miközben vannak más eszközök erre a célra, és hogy van-e itt valami fajta határ, valamilyen plafon. És aztán pedig a teljesítménymutatókkal kapcsolatban ezek mind kvantitatívak. Nem kellene a bizottság nak kvalitatív mutatókat is figyelembe venni? Például a mondjuk a munkanélküliség csökkenését, vagy a, az iskolában járó gyerekek számát figyelembe venni, és így tovább. És végül pedig a programok kiadásai és végrehajtása az EMF-en belül hogyan alakul, és hogyan tervezi a bizottság azt, hogy az Európai Parlamentet folyamatosan tájékoztatja minden eseményről. Természetesen örömmel várom a szoros együttműködést a kollégákkal és az árnyék előadókkal, és kíváncsian várom a bizottság válaszát ezekre a kérdésekre, és hogyha megengedi elnök asszony, akkor most kollégámat, Tanya Fajont helyettesítve feltenném a kérdéseket az integrált határigazgatási alappal kapcsolatban. Kolléga nem sajnos nem tud ma itt lenni, elnézést kérek a nevében, és elmondom, hogy mind a ketten úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy különböző költségvetési eszközök álljanak az EU rendelkezésére, hiszen ezek ültetik át a politikákat a gyakorlatba, a gyakorlati lépésekbe. Tanya Fajon az integrált határigazgatási alappal kapcsolatos téma előadója. Azt szeretnék garantálni, hogy teljesüljenek azok a vállalások, azok a célok, amelyeket az állampolgárnak elvárnak tőlünk. A külső fellépésekkel kapcsolatban kolléganőm azt kérdezi a bizottságtól, hogy miért szándékozik harmadik országok beli fellépést is finanszírozni ebből, miközben van más olyan pénzügyi eszköz, amely azt a célt szolgálja a menekültügyi és migrációs alapban is említik ezt. És még egy lényegi kérdés, a mellékletek szerepe micsoda, miért nem emelték a mellékletek tartalmát be a rendelet főszövegébe, miközben itt lényegi rendelkezések vannak, és érdekelne a mutatók, a végrehajtó intézkedések és egyebek helyzete, és ami pedig a rendeletet illeti, itt vannak olyan lépések, amelyek az európai határ és parti őrség fellépését támogatják, de ezek nem tükröződnek teljesen a szövegben, és Fajon asszony szeretné tudni, hogy ez miért van így. A célkitűzések esetén a bizottság nem érezte azt, hogy szükséges lenne minden egyes célkitűzés mellé konkrét százalékot rendelni? Hogyan tudják garantálni, hogy a kutatás és mentési műveletekre is elegendő forrás lesz. És az utolsó kérdés, mivel több érdekeltet meghallgattunk már, két téma merült fel, a végrehajtási szakaszban ezekre nem figyeltek oda, és Fajon asszony szeretne ezzel foglalkozni. Például az átláthatóság és az Európai Unióban az alapjogok helyzete. Tudom, hogy ez rengeteg kérdés, de remélem az Európai Bizottság eh, első eh, reakciókat tud itt adni, és később pedig írásos válaszokat. Köszönöm szépen, Lennart következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek, és két témáról fogok beszélni, amelyek engem érintenek, mondja Lenász úr. Eh, ugyanúgy, ahogy Dali asszony, én is Üdvözlöm, hogy a költségvetést jelentősen növelték, 10 milliárd euró fölé, ez tükrözi a migrációs és menekültügyi politika jelentőségét. Lehet, hogy egy kicsit furcsa, hogy ennyire részletes megbeszélést folytatunk erről az alapról, annak ellenére, hogy gyakorlatilag nincs előrehaladás az összes dossziéval kapcsolatban, de hát azért jó lenne, hogyha a tanács is előre tudna lépni és így meg tudnánk kezdeni a tárgyalásokat a többi dossziéval kapcsolatban is. A kérdésem nekem is az, hogy a bizottság miért gondolja azt, hogy a felelősség és a szolidaritás megosztása nem tartozik most már az alapcélkitűzései közé. Pont ebben az időszakban ez nagyon fontos lenne fontos lenne az irreguláris migrációval foglalkozni, a visszatérítéseket erősíteni, a visszatérítési politika szerintem a leggyengébb láncszem az Európai Unióban a fellépések közül, és garantálni kellene, hogy megfelelő figyelmet fordítunk erre az alapon belül, talán növelni kellene a az erre jutó forrásokat. A harmadik országok részvételével kapcsolatban én is hasonló kérdést teszek fel a bizottság. Miért döntött úgy, hogy ide beemeli a harmadik országokat, miközben ez egy belső alap? Miért nem döntöttek külső finanszírozási eszközök használata mellett, amelyek már megvannak? és a kapcsolat a szociális alap, illetve az AMF között, tehát a migrációs alap között milyen ezt a lehető legvilágosabban meg kellene határozni, de én például a képernyőn már láttam a nyelvi képzést és egyebeket, Hát most akkor például a nyelvi képzés a szociális alapba is mehet, és a migrációs alapba is, ez megint itt átfedés, és vannak egyéb dolgok itt még, a kondicionalitás, az átláthatóság, de majd erről később beszélünk, és akkor nagyon gyorsan még a vámellenőrzési berendezésekkel kapcsolatos pénzügyi támogató eszköz. Ugye itt biztonsági szempontból is el kell gondolkodni, hiszen a bűnözőknek semmi nehézséget nem, okod az, nem okoz az, hogy a vámellenőrzések közül kiválasszák a legkevésbé szigorút, és azt az országot célozzák meg. Itt megfelelőségi kritériumokat, a megfelelőségi kritériumokat alaposabban át kellene nézni, nem feltétlen objektívek ezek. Igyekeznünk kellene egyensúlyt teremteni aközött, hogy a tagállamokat támogatjuk, és igyekszünk egy harmonizált vámellenőrzési rendszert létrehozni, de azt is garantálni, hogy a tagállamok maguk cselekedjenek, elemezzék a helyzetet, és döntsék el, hogy melyek azok a pontok, ahol javítani kell milyen hata, ezt nézzük meg ugye a határátkerő jellegét, mekkora az átmenő forgalom, milyen kockázatok merülnek fel, milyen technológiára van szükség, és így tovább. Több, a határ több pontján ezek különböznek. Arányos fellépésre és rugalmas fellépésre van szükség, hogy a fontos célkitűzéseket együtt el tudjuk érni. Én most itt abba hagyom, köszönöm. And, uh, López Aguilar. úr következik. We, we, we are compelled about the timing Sorry az idő, hiszen már itt van King biztos úr, de nincs, nem lehetséges az, hogy alábecsüljük a migráció és a menekültügy kérdését, mert ez volt a legnagyobb problémája ennek a parlamenti ciklusnak jogi szempontból is, és politikailag is. Tehát ez a fő kérdés. Méltányoljuk az előadást, a technikai részleteket, a jó formátumot az előadásban, ugyanakkor van egy nagy hiányosság. A szolidaritás az, ami hiányzik. Persze a retorika azt mondja, hogy az AMF, tehát a migrációs alap, az a szolidaritás javítására irányul. Valójában 80-as cikke a Lizaboni szerződésnek a szolidaritásról szól. Itt nem ábrándokról van szó, hanem egy jogi kötelezettségről. És ehhez nem kapcsolódik semmilyen módon ez a, az alap ténylegesen. Kétségbe esett tagállamok intéznek kérelmeket a többiekhez. Az egyik az az, hogy nyissanak ki kikötőket, hogyha van egy válság mindig mindig van egy következő lépés, ugye Spanyolországba érkeznek most a legtöbben, kezdenek megtelni a kikötők, de nincs szolidaritás. Hol van az európai válasz? És itt nem csak a, az éppen olyan államról van szó, amely éppen bajban van, ugye korábban Olaszország volt, és az a szolidaritás hiány vezetett ahhoz a kétségbeesett, kétségbeeséshez, amit korábban Olaszországban láttunk, most pedig Spanyolországban. Tehát egy formális utalás a szolidaritásra minden előadásban eh, az első bemutatott ábrán vagy kivetített oldalon, az, ez nem elég. Volt az egyik ábrán egy utalás arra, hogy a szabályos migrációt is elő kell mozdítani, segíteni. Ez ténylegesen mire utal? mert a ténylegesen állandóan határellenőrzésről, vízumellenőrzésről, annak informatikai hátteréről beszélünk, illetve arról, hogy meg kell akadályozni a migrációt, és akár az önkéntes, akár a kikényszerített visszaküldéseket, visszatéréseket javítsuk. Az, aki arra kényszerül, hogy irregulárisan vándoroljon be, az nem fog önként visszamenni. Tehát az önkéntes visszatérés az szinte soha nem működik. Mindig kényszer visszaküldésről van szó, és ténylegesen nincs ez összekapcsolva olyan lehetőséggel, olyan legális móddal, hogy szabályosan lehessen érkezni az Európai Unióban. Tehát ott van még mindig ez az ellentmondás. Nő a szakadék a között, hogy megpróbáljuk a szabálytalan bevándorlókat erővel visszavinni, és ténylegesen nem csinálunk nem nyitunk lehetőséget arra, hogy szabályosan érkezzenek az Európai Unió. Okay, dear colleagues, uh, because we don't have a time and uh, we have to start the dialogue. Az idő már lejárt. Még egyszer kell majd erről a témáról beszélnünk, hiszen King biztos úr jelenléte miatt ezt nem folytathatjuk. Az elkövetkezendő hetekben újra napirendre tesszük ezt a kérdést. Egy 10 másodperces választ kérek az Európai Bizottságtól, a többit pedig írásban. Hát ez elég nagy kívás, mert már kettő másodperc el is ment. A szolidaritás az természetesen nagyon fontos dolog. Mindenhol a szolidaritásról beszélünk ebben az anyagban. Többször előfordul a hetedik oldaltól kezdve a 21. oldalig sokszor. Van pénzügyi szolidaritás, stb. Mint kimondott cél a szolidaritás, az önálló célként eltűnt, eh, viszont az összesbe bekerült, az összes alcélba, a visszaküldésnél és máshol is. Eh, minden integrációs eh, kísérlet az a szolidaritásról szól, a támogatjuk a, támog, a tagállamokat, illetve az egyéb érdekelteket. Ez is a szolidaritás egy formája. Írásban válaszolunk a kérdésekre, hiszen ott lesznek majd százalékok, számok, amelyeket köszönünk kell, és természetesen a következő alkalommal is szívesen itt leszünk. Köszönöm. Kedves kollégák, nagy örömmel üdvözlöm itt King biztost, aki eljött a Libe bizottsághoz és beszél majd a biztonsági unióról strukturált párbeszéd formájában. A dolog úgy fog kinézni, hogy először meghallgatjuk King biztos urat, majd a koordinátorok kaphatnak szót, hogy kérdezzenek. Öné a szó. Biztos úr, köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, jó dolog önöket látni újra. Egy éve jártam itt utoljára, amikor arról beszéltem, hogy mit tudtunk elérni az első évben a Biztonsági Unió témájában. Eh, az remélem, hogy ez egy hasznos eszmecsere volt. Egy év telt el, nagyon sok minden történt azóta. Komoly eredményeket értünk el. Ugyanakkor új fenyegetések is megjelentek. Természetesen én nyitott vagyok arra, hogy bármiről beszéljünk, amiről önök szeretnének, de én elsőként arról a kettős kívásról beszélnék, hogy hogyan lehet a már benyújtott javaslatokat megvalósítani, és ténylegesen végrehajtani azt, amiben megállapodtunk, mert mindannyian tudjuk, hogy egy izgalmas időszakban vagyunk, amikor a tagállamoknak, a parlamentnek és a tanácsnak, meg a bizottságnak is végre kell hajtania azt, amiben megállapodtunk még pedig a ciklus vége előtt én vagyok az első, aki elismeri, hogy sok tennivaló van még az elkövetkezendő hónapokban, és azt is elismerem, hogy további akadályok vannak még a szakpolitikai munkánkban, ezekkel foglalkozni kell. A terrorizmus elleni jelentésben az Európa fellépés hiányának, európai fellépés hiányának a költsége például. Ehm, először most arról beszélek, hogy akkor hogyan szerveztük meg a munkát ezen a területen. Először is a terrorizmus elleni fellépés, a kihívásra kétféle választ adunk. Egyrészt megpróbáljuk korlátozni a lehetőségét azoknak, akik ártani akarnak nekünk, e, és e, építeni akarjuk a válaszadó képességünket, e, illetve azt, hogy kibírjuk az esetleges veszélyeket. Tehát egyrészt a terüket akarjuk csökkenteni, a terroristáknak ne férjenek hozzá pénzhez, emberhez, fegyverekhez. Jobban ellenőrizzük a, a külső határokat, fellépünk a hamis személyazonosságok ellen, információs rendszereket jobban igénybe vesszük és üzemeltetjük, mert tudjuk, hogy az adat egy fontos fegyver ebben a harcban, tehát a már létező információs rendszereket interoperabilitás, interoperabilissá tesszük, és megpróbáljuk betömködni a lyukakat a rendszerben valamint megállapodtunk új információs rendszerekről, etias rész, e a cisz a felújítása, másoknak a megerősítése. És a negyedik és ötödik pénzmosás elleni irányelvben további eh, erőfeszítéseket teszünk az erőfeszítés ellen, ami a fegyvereket, lőszereket illeti, megerősítjük az ellenőrzését, az export-import ellenőrzését ezeknek az eszközöknek, eh, illetve azon eszközöknek, amelyek a házi gyártású bombákhoz szükségesek, hiszen tudjuk, hogy azok is súlyos eh, károkat okozhatnak. Hogy a Daesh ne jusson hozzá az emberi erőforrásokhoz, mind mindent megtettünk annak érdekében, hogy erősebben fellépjünk a radikalizálódás ellen, a terepen is és online is jobban védjük a nyilvános tereket a különböző illetékes szervekkel együtt, javítottunk a légi és vasúti utazás biztonságán, illetve további lépéseket tettünk a vegyi, biológiai, sugárzó és nukleáris fegyverek eh, területén is láttunk példát ilyen támadásra az Egyesült Királyság területén. Ami a kiberbiztonságot illeti, ez a másik nagy kihívás ugyanis, ott eh, teljesítettük Juncker úr kérését, illetve eleget tettünk neki, eh, hogy több munkára van szükség a támadások elleni fellépésre. Komoly előrelépés volt az, hogy elindult az ügynökség létrehozása, illetve annak javítása és a dezinformáció elleni fellépés, különös tekintettel a választási folyamatokra. Mindezzel mint kontextussal most arról beszélnék, hogy melyek a legfontosabb témák, amelyeken most dolgozunk. Először is van egy javaslat az információs rendszerek interoperabilissá tételére. Eh, Lenertz úr a raportőr, akivel eh, nagyon szívesen dolgozunk együtt. Eh, tudjuk, hogy több mint ezer módosító van benyújtva, kompromisszumok készülnek éppen. Én és a szolgálataim minden segítséget megadunk ahhoz, hogy ebben a munkában önt segítsük. Reméljük, hogy lehetőleg hamarabb elindulhatnak a három oldalú tárgyalások az intézmények között. Vannak új szabályok arra, hogy az elektronikus bizonyítékokat a rendőrség könnyebben felhasználhassák és megkaphatják. Természetesen az alapvető jogokat figyelembe kell venni, erre vonatkozóan is vannak óvintézkedések. A javaslat az önkéntes együttműködés rendszerét akarja javítani, hiszen ott nincs elszámolthatatóság és átláthatóság. Mi továbbra is segíteni akarjuk a társjogalkotókat, és azon belül Zippel asszonyt előadóként, azt remélve, hogy a ciklus vége előtt megszülethet ez a javaslat. Van egy javaslatunk arra vonatkozóan, hogy a robbanószer prekurzorok jelölését, kereskedelmét erősebben szabályozzuk. Megint csak együttműködünk a raportőrrel, remélhetőleg sikerül megállapodásra jutni. A ciklus vége előtt van egy javaslat arra vonatkozóan, hogy nehezebb legyen a pénzátutalás különböző bankszámlákról és tagállamokon keresztül a terroristák számára jobb hozzáférést akarunk adni a bűnüldöző szerveknek a pénzügyi információkhoz a különböző szakbizottságok remélhetőleg hamarosan elkezdik a munkát. Radev úr a raportőr, ővele is nagyon szívesen együtt fogunk működni ebben a témában ötödik javaslatunk, hogy a bűnüldöző szervek munkáját megerősítsük a nem pénzügyi csalások területén. Kaufmann asszony a raportőr, üdvözöljük az ő munkáját, együttműködünk a parlamenttel annak érdekében, hogy az irányelv végső változata erősítse a fellépést ezen bűnő, bűncselekmények ellen. A személyigazolványok biztonsági jellemzőinek javítását is szeretnénk elérni, hiszen fel akarunk lépni a hamis okmányok ellen, amelyek amelyeket manipulálnak, amelyekkel visszaélnek a bűnözők és a terroristák. Vannak javaslatok eh, kiber eh, fenyegetések ellen, illetve a kiberteret eh, igénybevevő fenyegetések ellen. Ezt bizonyára örömmel hallják, és emlékeztetek arra, hogy a bizottság jelenleg dolgozza ki a javaslatát, az illegális terrorista tartalom elleni fellépés érdekében a terroristák eh, internet használatát az EU internet fórumon keresztül már eddig is vissza akartuk szorítani, szorítani. Ez egy önkéntes együttműködés, többet szeretnénk azonban ennél, mert túl sok tartalom van még az interneten, ilyen tartalom. Eh, márciusban fogadtunk el egy ajánlást, eh, amely célja az illegális online tartalom elleni fellépés, és egy online konzultáció is indult, amelynek révén nagyon komoly információkat eh, tudtunk beszerezni, és a parlamentnek is van egy határozata az online platformokról, a digitális eh, eh, egységes piacon belül. A, azt remélem, hogy a nyilvános konzultáció, illetve az előkészítő munkák majd jogalkotási javaslatokat is hoznak. Beszéltünk itt a végrehajtásról, arról, hogy ténylegesen végrehajtsuk azt, amit ben korábban megállapodtunk. A PNR vonatkozásában eh, erről már többször volt szó, a határideje az irányelv átvételének május volt, és eh, júliusban már fel is léptünk, és indítottunk eljárásokat olyan tagállamok ellen, amelyek nem hajtottak végre teljes mértékben az irányelvet. 17 tagállam már értesített bennünket arról, hogy teljes mértékben átvették az irányelvet ketten részlegesen, a többi tagállamtól pedig hamarosan várjuk a visszaigazolást. Ugyanígy eredményt kell elérnünk a hálózatok és információs rendszerek biztonságáról szóló irányelv vonatkozásában, illetve az adatvédelmi e, irányelv vonatkozásában. Megint csak eljárásokat indítottunk különböző tagállamok ellen júliusban ezen témákban. És ezek fontos irányelvek, ahogy mindannyian tudjuk. A NISZ e, e, irányelv a legfontosabb kiberbiztonsági irányelv, javítja a képességeket, javítja az együttműködést, illetve hozzájárul a kockázatkezeléshez és az azonnali jelentéstételi kötelezettséget ír elő a szolgáltatás nyújtói számára az Európai Unióban. A rendőrségi adatvédelmi szabály pedig az személyes adatok jobb kezelését írja elő a rendvédelmi szervek számára úgy, hogy jól tudják végezni a munkájukat, viszont az jogok is védve maradjanak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek az irányelvek ténylegesen végre legyenek hajtva, hiszen ez a biztonságunk kulcsa. Ugyanez igaz két további intézkedésre, amelynek a határideje még nem járt le, a terrorizmus elleni fellépés irányelv, amely szeptemberben jár le a határideje, illetve a szintén szeptemberben 14-én lejáró lőfegyver irányelv, továbbra is aktívan együttműködünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy ezeket az intézkedéseket is teljes mértékben végrehajtsák. Ez fontos azért, mert az EU fellépése kell ahhoz, hogy megfeleljünk a kívásoknak, illetve fellépjünk a veszélyek ellen. Erről beszéltem már akkor is, amikor először még mindössze biztos jelöltként itt jártam. Azt mondtam, hogy a terrorizmus sem, és a szervezett bűnözés sem ismer határokat, sőt, igazándiból kihasználja ezeket a határokat, ez ellen kell fellépnünk. Tehát e, egy év múlva már nem leszek itt e, önök előtt, tehát nem fogok tudni beszámolni további lépésekről, de az elkövetkezendő hét hónapban az elkötelezettségem változatlan marad, és remélem, hogy a lendületet fent tudjuk tartani, azt a lendületet, amit az elmúlt hónapokban nyertünk annak érdekében, hogy az összes fronton jelentős sikert érjünk el, és így minden polgárunk számára Európa biztonságosabb legyen. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Most a koordinátorok kezdik a kérdésekkel, maximum két percben. Roberta Metzol az első. Köszönöm, King biztos úr, hogy ismételten eljött hozzánk, és ilyen átfogó tájékoztatót tartott. Nincs szükségem két percre, gyorsabban el tudom mondani, amit szeretnék. Szeretném, hogyha részletesebben kifejteni azt, hogy mi a terve a bizottságnak az adatok visszaérését illetően a, a I am referring to particularly a közösségi hálózatokon. A következőt hallottuk ugyanis a nyár előtt. A demokratikus folyamatok, amelyek alapvető fontosságúak társadalmaink vonatkozásában, védelmet kell, hogy kapjanak, mégpedig azonnali fellépés keretén belül. Mert ugye jönnek a választások, tehát erre kell, ennek kell megfelelnünk a választók előtt. Köszönöm. Szibel asszony. Köszönöm. Egy területre koncentrálnék, ez nem könnyű terület. Azt hiszem a rendőri munka változik, alkalmazkodva a bűnözők és a terroristák tevékenységéhez. Ezért teljesen természetes, hogy az első úgynevezett iszlámista terrorista támadást követően elsősorban a terrorista tevékenységek ellen szeretnénk fellépni. De azóta tapasztaltunk változásokat is a terroristák tevékenységét illetően. Nevezetesen, hogy hogy próbálnak új támogatást találni, a visszatérők kérdését illetően, hogyan radikalizálódnak az emberek, kiket befolyásol ez. Tehát nagyon sok a változás. Az egyik kérdésem tehát a következő. Természetesen Bizonyos területeken további intézkedésekre szükség van, de készek vagyunk arra is, hogy rugalmasan reagáljunk ilyen változások esetén. Külön szeretnék utalni most arra a tényre, hogy az elmúlt évek során az úgynevezett iszlámista terrorizmus keretén belüli támadások nyilvánvalóan csökkentek de rengeteg a szeparatizmussal, a szélsőséges jobboldali, baloldali tevékenységhez fűződő erőszakos cselekmény, fellépés. Úgyhogy öntől is szeretném hallani azt, hogy ön hogyan látja ezek a különböző támadások, különböző fellépést igényelnek részünkről illetve hogy tudjuk felhasználni azt, amivel már rendelkezünk, illetve mivel tudjuk még ezt kiegészíteni. Aztán, ami a közösségi médiákat illeti, illetve felelősségüket, vannak bizonyos aggájaim. Tekintettel arra, hogy globális ö, ö, aktorokról van szó, akik globális szinten lépnek fel, amikor is nincs globális válaszunk erre, ö, bizonyos mértékig privatizáljuk azt a döntést, amely a digitális világban való információt illeti. Nem tudom, hogy erre volna válasza. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra is, hogy azt is tapasztaltuk, hogy néha, amit tör, úgy gondoljuk, hogy töröltünk, nem helyesen kerül törlésre. Emlékeztetnék arra is, hogy nem föltétlenül az algoritmusok teszik ezt. Több százezer ember gyakorta ilyen körülmények között teszi ezt, és ez arra a kérdésre is vezet minket, hogy ezekkel a cégekkel hogy tudunk együttműködni, hogyan tudjuk szabályozni őket. De persze lehet, hogy ez most nem a biztos úrnak szánt kérdés, hanem általánosan felvetés mindannyiunk számára, hogy fokozatosan hogy tudjuk minimálisra csökkenteni ezen nagy játékosok hatását befolyását, hogy jobban kézbe tarthassuk őket, hogy ne magán szférában döntsenek arról, hogy mi lehet törlésre szánt, és nem információ. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Tarika Beszúr a zöldek képviseletében a következő parancsolja. Köszönöm szépen. Biztos úr, Három kérdésem van. Röviden, ha lehet, el tudná mondani, hogy a következő rendeletben mi áll majd a terrorista tartalom terjesztésének meggátolását illetően. És itt a szeptember 12-ére gondolok. A bizottság hogyan fogja ezt biztosítani, hogy olyan tartalom kerül megcélzásra, amely illegális, és nem csak olyan tartalom, amit van, akinek nem tetszik. Hol van a határ a cenzori tevékenység, illetve a jog alkalmazása között? El tudja mondani nekünk, hogy a rendeletnek köszönhetően az ilyen illegális tartalom feltöltőit aztán bíróság elé állítják hogy lesz ez lehetőség, hogy lesz erre lehetőség, hogyha a rendelet miatt nem lesz elég bizonyíték a kezünkben. Köszönöm. Anna Gomes parancsoljon. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm, hogy összegezte az eddig végzett munkáját az elmúlt évek, év során, amióta megszületett az ön feladatköre. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy végrehajtsák a tagállamok ezeket a dolgokat. Kérdésem. A terrorizmussal kapcsolatos vizsgáló bizottságról beszélünk. A kérdésem tehát a következő. Mi a véleménye a különböző javaslatokról, amelyek a jelentés tervezetben állnak? Az új testületek létrehozására gondolok. Milyen mértékben üdvözlendő tevékenység ez, vagy inkább átfedést jelent majd ez a már létezőkkel? Például a radikalizációval kapcsolatos kiválósági központra gondolok itt többek között. Jó lenne, hogyha elmondaná, mi a véleménye, ha most nem is, majd a későbbiekben részletesebben. Terrorizmus finanszírozás. Tudom, hogy a tagállamok még a VAT reformot illetően nem teljesítettek Úgyhogy gyakorlatilag a szervezett bűnözést és a terrorista csoportokat 50 milliárd eurós jövedelemhez segítik hozzá. Moszkovics biztos úr kiszámolta, ez döbbenetes, és remélem, hogy a biztonsági szempontból is foglalkoznak ezzel. Aztán egyre több a bizonyíték arra, hogy a mafiák is foglalkoznak emberkereskedelemmel, és persze kapcsolódnak a terrorista csoportokhoz, és a finanszírozás is jelen van itt. Nem tudom, a tagállamok foglalkoznak -e ezzel. Aztán a kripto ö, valuta. Ezeknek mi a szerepe? Nagyon sok tagállam mossa kezét ezzel kapcsolatban. Ezek hogyan finanszírozzák a terrorizmust? Ezt ezzel kapcsolatban valami a bizottság részéről, ami kézben tarthatja? Aztán uh, aztán vannak persze drónok és uh, autonóm uh, fegyverrendszerek, és azt gondolom, hogy ezek is felhasználhatók esetleg terrorista célokra és egyéb biz, bűncselekmények céljából. Nem tudom, a, a bizottság magasabb szintű ö, mesterséges intelligenciát kíván -e bevetni ezen a szinten. Végül, melyek azok a tagállamok, amelyek törvény sértési eljárás alatt állnak, mert az irányelvet nem vezették be. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente. Döbház úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönet King biztos úrnak. Mindig nagyon hasznos, amit elmond nekünk. Egyébként ez rendkívül érdekes élmény a bizottság történetében először fordul elő, hogy van egy biztos, aki külön a biztonsággal foglalkozik. Úgy gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy ez hasznos és nagyon jó eredményeket tud felmutatni. A terrorizmussal foglalkozó szakbizottságnak is ez a tapasztalata, és jó lenne, ha a LIBE is ugyanígy vélekedne. Nagyon sok a kezdeményezés, amiről hallottunk, egy-kettőt szeretnék kiemelni. Ami az interoperabilitást illeti, úgy gondolom, hogy több erőfeszítést is tettünk, hogy széles körül legyen a konszenzus. Szerintem ez az egyik legfontosabb része az egész architektúrának, ami az információs rendszert illeti, amelyet bevezettek. Úgyhogy meg kell kettőznünk az erőfeszítéseket, hogy lezárjuk a folyamatot. Ami a biztonsági elemeket illeti a szemigazolványoknál. Tiszteletbe kell tartanunk az alapjogokat, Ugye vannak már jelentések, amelyek ezzel foglalkoznak, úgyhogy ezek alapján szerintem e, gyorsan előre léphetünk. Három kérdésem lenne azokkal kapcsolatban, amiket felvetett. Egy. Ami a tartalmat illeti. A terrorista tartalmat az, az interneten a bizottság miért nem dönt már az együttműködésről? Mert évek óta beszélünk már erről, a bizottság azt mondja, hogy nem, nem, nem, van már egy platformunk, platformunk, várjuk az eredményt. Én szerintem eljött az idő, annak ellenére, hogy nehézségek vannak, ez, ez biztos, jogi, műszaki és a tiszteletbetartás terén. A kérdésem az, hogy mitől változott meg a véleményük? Aztán sokat beszélünk a biztonsági elemekről. Nagyon sok információt hallottam, például a bizottság részéről, olvastam egy csomó mindenről, folyik az eszmecsere, vannak javaslatok, hogy legyen egy Európol szolgálat. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezzel a a különböző titkos írás megfejtéssel is foglalkoznának. Aztán úgy gondolom, hogy fontos dolog még az is, amivel a biztonsági szolgálatoknak foglalkozniuk kell a különböző új technológiák segítségével, a gyanús elemeket kiszűrve. Úgyhogy szeretném tudni, hogy itt hol tartunk. A PNR az utolsó dolog. Néhány évvel ezelőtt emlékszem, hogy biztos úr beszéltünk arról, hogy lesz lehetőség ezen rendszer bevezetésére, persze voltak fenntartások, és aztán ez ö, is vált. Hazámban, amióta ezt bevezették, a belügyminisztérium hivatalos számokat adott tett nyilvánosságra. 13 szemét ö, sikerült azonosítani a PNR rendszer segítségével. 13-at. Tehát fenntartó. Nem halljuk sajnos a hozzászólót, mert mikrofonon kívül mondja a megjegyzését. Nos, biztos úr, ennyit szerettem volna elmondani. De hát mindig is jó, hogyha megtartja az ember a humorérzékét bármilyen körülmények között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Niedermüller úr következik. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött hozzánk. Két rövid felvetés, az első Cippel asszony már említette. A radikalizáció, az iszlám terroristák és egyéb témák gyakran felmerülnek, gyakran beszélünk ezekről, de közben Európában a szélső jobb, az erőszak, beszéd, menekültek elleni támadások, menekült táborok elleni támadások egyre gyakrabban fordulnak elő. Láttuk, mi történt Németországban az elmúlt napokban. Úgyhogy ezt szeretnénk azt látni, hogy az Európai Unióban is a szélső jobb terrorizmusról tesznek valamit. Aztán az interoperabilitás a második dolog, én, mint szocialista árnyék előadó, aki ezzel a dossziéval foglalkozom, nem vagyok túl optimista. Azért, és persze nem fogom most ezt árnyék előadói ülésé átalakítani, ezt a szakbizottsági ülést, de szerintem alapvető különbség van a között, hogy mit jelent az interoperabilitás, és hogy mi a mi véleményünk a meghatározásról szerintünk. Ennek az lenne a lényege, hogy az adatbázisok tudjanak egymással kommunikálni, és nem pedig az adatbázisok újabb adatbázisok létrehozását jelenti ez. Kollégáimmal sok vitát folytattunk erről, és a jövő héten Strasbourgban szintén beszélni fogunk erről. Szerintünk nincs szükség erre a közös identitásra. Úgy gondoljuk, hogy megvan az európai keresőportál, megvannak a detektorok, nincs szükség egy ilyen közös újabb adatbázisra. Ez már felmerült az árnyék előadói ülésen. Beszélni is fogunk erről még, és kérdezném az ön véleményét erről, hogy mit gondol, és hogy ezzel mit kezd a bizottság. Köszönöm szépen. Csinicsi asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Elnök asszony, és köszönöm, hogy King biztos úr eljött hozzánk, köszönöm az elkötelezettségét biztonsági kérdésekben. Tudjuk, hogy nagyon jó munkát végez, mi egyetértünk vele és támogatjuk. Én egyetértek az előttem szóló kollégákkal, különösképpen Anna Gomessel, a terrorizmus kapcsolatos fellépés finanszírozásával kapcsolatban, illetve az a kapcsolatban, hogy a szervezet bűnözése ennek milyen kapcsolatai vannak. Egész idáig azt hiszem, hogy ezt nem vettük megfelelően figyelembe, és nem hoztunk megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a terrorizmusnak ezt az aspektusát is megcélozzuk, ezzel is szembeszálljunk. És akkor még továbbiakban is a radikalizációról, ennek a megelőzéséről szerintem és ezzel kapcsolatban kérdezem az ön véleményét. Szükséges lenne, hogy a szociális, az oktatásbeli fellépésről elgondolkodjunk, a marginalizációt megakadályozok, és így tovább. És ugye tudjuk, hogy a marginalizáció leginkább az a tényező, amely a fiatalokat a radikalizálódás felé hajtja. És a jogalkodási javaslattal kapcsolatban ugye tudjuk, hogy az internetes terrorista tartalmakkal is foglalkoznak, ezeknek a levételéről van szó. Az ágazati szereplőket megkérdezték, és ön azt mondta, hogy komoly eredmények vannak, de még rengeteg a tennivaló. És ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy mit gondol az aktuális javaslat, az valóban segít a célkitűzés elérésében? és milyen garanciákat teremtettek, építettek be a javaslatba annak érdekére, hogy az alapjogokat is védjék. Tehát a biztonsági kérdések plusz az emberi jogok védelmét hogyan egyensúlyozzák ki. Az utolsó kérdésem csatlakozom ebben Cibel asszonyhoz, aki ugye mondta, hogy amit az internetről leszedünk, az nem szűnt meg a valóságban, és érdekelne, hogy meg tudnánk-e előzni azt a kockázatot, hogy újra megjelenjenek ezek a terrorista tartalmak, amelyeket egy platformról leszednek, esetleg egy másik platformon újra megjelenjenek az interneten. Végül pedig az Internet Referral Unit feladatáról kérdeznék. Ugye fontos szerepet játszik ez az egység, legyen szíves erről mondjon nekünk többet. Vele úr. Uh, uh, Lénársz úr, köszönöm szépen, és megköszönöm biztos úrnak, hogy eljött hozzánk. Az interoperabilitással kapcsolatban üdvözlöm biztos úr elkötelezettségét emellett, mert ez nagyon fontos, és uh, fontos ez a új közös adatbázis. Nem tudom pontosan, hogy mik a véleménykülönbségek, ahogy kollégám is ezt említette, hogy mennyire jelentősek ezek a véleménykülönbségek. Én is örömmel várom az elkövetkezendő időben a közös munkát. Köszönöm szépen, hogy az önök szolgálatai rendelkezésünkre állnak, azzal kapcsolatban, hogy a technikai részeket is jól értsük, a javaslat minden elemét így jól tudjuk majd értelmezni. Ami a PNR-t illeti, ugye beszélt a jogsértési eljárásokról. A PNR irányelvben az Európai Unió tagállamait összekötő járatokat nem vették figyelembe. A tanácsban volt egy informális megállapodás azzal kapcsolatban, hogy ezt is figyelembe fogják venni. Tehát ugye elvileg jogsítési eljárás ezzel kapcsolatban nem indulhat, de most, ha jól tudom, akkor vannak ilyen híresztelések, hogy egy-két tagállam nem ért egyet ezzel, hogy az EU-s tagállamokat összekötő járatokat is bevonják ebbe az eljárásba. Nem tudom, hogy mit jelent ez az Európai Unión belül majd. Mi van, hogyha egy-két tagállam csak az Európai Unión kívülre induló, illetve onnan kívülről érkező járatokat hajlandó figyelembe venni, és a többit nem. Végül pedig az Európol fontos szerepéről kérdeznék. Ugye a Biztonsági Unióban játszik fontos szerepet majd ez a szervezet, és én meglepődtem, hogy a 2019-es EU-s költségvetés 21 millió euróval csökkenti az Európol költségvetését, és 38 ideiglenes alkalmazott tal kevesebb lesz a humán erőforrás, és ez nem az, amiben a tagállamok, illetve a menedzsment megállapodott, és emiatt aggaszt engem az Európol szerepe a biztonsági keretek között, tehát hogy el tudja látni a feladatát. Köszönöm szépen. Megköszönjük, és az utolsó hozzászóló López Aguilar úr parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos úr. Én is csatlakoznék az előttem szóló képviselőkhöz, kollégákhoz, akik már kifejezték az aggályukat a nagyon fontos javaslattal kapcsolatban, amely arról szól, hogy gyorsan el tudjunk távolítani terrorista tartalmakat a netről. Ugye ehhez jogi keretek kellenek, és ehhez meg is kell, hogy legyen a kapacitás, hogy tudjuk szankcionálni a jogi keretek megsértését. Ugye megvan az irányelv, de minden tagállamban meg kell, hogy tegyék a megfelelő jogi lépéseket, és a tagállamok különbözőképpen cselekednek, sőt van, aki semmit nem tesz, a tekintetében, hogy a terrorista tartalmakat törölje a netről, és persze mindez oda is kapcsolódik, ahhoz is kapcsolódik, hogy a szolgáltatók között nincs együttműködés. On the, on the, on the... Ezzel kapcsolatban kérdezném az ön véleményét. Tehát mit gondol mindenről a bizottság, hogyan kívánják ezeket a hiányosságokat orvosolni? Tehát itt ugye ezek a gyenge láncszemek erősítést igényelnek. Hogyan tudják a javaslatokat a gyakorlatban átültetni valódi cselekvéssé? Elnök, köszönöm szépen a kérdéseket, és akkor nagy örömmel most átadom a szót biztos úrnak, hogy megválaszolhassa őket. Köszönöm szépen, hát nem vagyok benne biztos, hogy a rendelkezésemre álló idő alatt mindenkinek tökéletesen megválaszolom a kérdését. Amennyiben nem sikerül valakinek választ adnom, akkor írásban fogjuk ezt pótolni. Egy-két téma felmerült több alkalommal is, több képviselő is felvetette ezeket, úgyhogy ezeket hat, ezekkel hat foglalkozzak először. Ami azt illeti, hogy folyamatosan reagáljunk a minket érő fenyegetések változásaira. Szerintem együtt ezt képesek vagyunk megtenni. az iszlám szélsőséges fenyegetés jellege is változik, ahogy képviselő kolléga azt említette, ugye nem régiben voltak olyan fellépések, amelyeket radikalizált egyének követtek el, akik gyakran nem, akikre gyakran korábban nem figyelt fel a rendőrség, és az volt a céljuk, hogy állampolgárokat öljenek meg az Európai Unióban. Ehhez alkalmazkodnunk kell, ehhez az új jelenséghez, és igyekeztünk reagálni a prioritásokat is átalakítottuk, és fontos az a prioritás, hogy az online radikalizációra is odafigyelünk, és a terrorista tartalmak eltávolítására is, ezzel itt Döpré úrnak válaszolok. És hát sajnos bizonyított az online tartalmak hatékony volt, tehát ezek hatékonyan radikalizálják a gyakran fiatal embereket. És emiatt is meg kell vizsgálnunk újra, hogy vajon tényleg minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználtunk-e a radikalizáció elleni fellépésben. De ahogy többen is elmondták, Niedermüller úr is, miközben ezen, ezzel a kihívással foglalkozunk, a többi kihívásról sem szabad megfeledkeznünk. Én nem gondolom, hogy csak és kizárólag az iszlám radikalistákkal foglalkoztunk. Az igaz, hogy nagy figyelmet fordítottunk erre a témára, de én részt vettem több olyan eszmecserén, ahol arról volt szó, hogy a radikalizáció egyéb formáival hogyan tudunk szembenézni, és ide tartozik a szélső jobb. Én nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy az ilyenfajta szélsőséges fellépés is halálesetekhez vezethet. Joe Cox példája az Egyesült Királyságból, ő parlamenti képviselő volt, ezt mutatja. És a szakértőkkel folytatott egyéves munkából sok javaslat született, az önökkel folytatott eszmecserékből is, és külső vizsgálatokból is, amelyeket én üdvözlök, például a számvevőszék vizsgálata is ilyen. Azt hiszem a mai nap fogják majd a számvevőszék egyik jelentését is napirenden tárgyalni. Tehát fontos és hasznos ez a munka, az is fontos, hogy a bizottságon belül ugye hogyan szervezzük meg a radikációval, radikalizációval szembeni fellépést. Úgy tesszük ezt meg, hogy az iszlamista szélsőséges radikalizáció, illetve a radikalizáció egyéb formái is szerepet kapjanak, tehát ezekkel mind foglalkozzunk. Az online tartalmak, ahogy már ezt mondtuk, Ezeket igyekszünk el távolítani, és rendeletjavaslattal fogunk élni, de a türelmüket kell, hogy kérjem további részletekkel kapcsolatban. Azért, mert a bejelentésre a jövő héten kerül majd sor, és nagyon szívesen visszajövünk természetesen önökhöz, és tájékoztatjuk önöket a további részletekről, amint a bizottság ezeket a javaslatokat leteszi az asztalra. Remélem, hogy amikor a javaslatokat majd olvassák, figyelembe fogják venni a kontextust, a teljes képet, és azt, hogy milyen előrehaladást sikerült elérni önkéntes alapon, És ugye mi felsoroltuk azokat a kihívásokat, amelyek még továbbra is előttünk állnak. Múlt szeptemberben fektettük le a megközelítést, utána tavasszal ezt követte márciusban a részletes ajánlások listája, és még nem sikerült az összes hiányosságot megszüntetni, feloldani, tehát az összes problémát kezelni, amelyet beazonosítottunk, és ez a platformokra is igaz, a platformokkal kapcsolatosan is igaz. Tehát ott tartunk, hogy annak alapjait fektetjük le, hogy a tartalmakkal mit kezdjünk, és Csinicsi képviselőnek válaszolok az IRO-k szerepével kapcsolatban, nem csak az Európorról van itt szó, hanem a tagállamok egységeire is. Nem elég tagállam lép fel, tehát ez az igazságszolgáltatási szervek, hogyha illegális terrorista tartalmat azonosítanak be, akkor fel kell, hogy lépjenek. Tehát valami fajta világos, átlátható útmutatást, szabály, csoportot kell lefektetnünk, tehát hogy mi mit jelent, hogyan kell eljárni, nagyon világosan kell ezt lefektetnünk. És ugye itt az alapjogok tiszteletéről is szó van, tehát ezt a szempontot is figyelembe kell venni. Együttműködésre is szükség van a platformok között, és természetesen mindkét irányban kell, hogy ez működjön, tehát az igazságszolgáltatási és bűnöldözési szervek meg kell, hogy osszák az információkat egymással, illetve ezekkel a platformokkal. De ahogy mondtam, részletesebben is nagyon szívesen megvitatom önökkel ezt a témát, hogyha legközelebb eljövünk a TER szakbizottság munkáját üdvözlöm, önök közül is nagyon sokan tagjai ennek a szakbizottságnak. Volt lehetőségem többekkel találkozni a szakbizottság ülésének a keretein belül is. Gomez asszony tett fel egy kérdést arról, hogy nincs-e duplikáció. Azt válaszolom erre, hogy remélem, hogy nem lesz. De például a radikalizációval kapcsolatos munkában az igaz, hogy van még javítani való. Itt nem feltétlen a duplikációról van szó, hanem arról, hogy levonjuk a tanulságokat a korábbi hibákból. Aztán, ugye, hogy ne csak jó javaslatokat tegyünk le az asztalra, köszönöm szépen mindenkinek, aki megemlítette, hogy jó minőségű javaslatokat tettünk le az informatikától kezdve rengeteg más témán át, hanem hogy a végrehajtásra figyeljünk oda. Én tudom, hogy önöket ez nagyon foglalkoztatja, rendszeresen beszámolunk az Európai Parlamentnek, tehát hogy jelentéseket küldünk a parlamentnek a jogsértési eljárásokról, ugye konkrétan megnevezzük a tagállamokat, és ez továbbra is így lesz, és kérem, hogyha bárkinek bármilyen konkrét kérdése van, nyugodtan forduljon hozzám, választ fog kapni. Aztán, ami az Európolt illeti, Lenás úr ne vonja kétségbe a kötelezettségünk, az elkötelezettségünket. A költségvetésről már beszéltünk. Hát igen, azt tudom, hogy ugye általában a költségvetés az emelkedni szokott, most meg nem ez történt. de ettől még az elkötelezettségünk nem változott. És az interoperabilitásról rengeteg más kérdés is felmerült, ezekre majd írásban kitérünk. Én továbbra is örömmel várom ezt a szoros együttműködést, amit eddig folytattunk ezzel a dossziéval kapcsolatban, és Döpré úrral egyetértek, tényleg fontos mérföldköve, vagy fontos eleme ez annak az architektúrának, amelyet igyekszünk itt kiépíteni. Szeretnénk felhasználni a meglévő rendszereket a lehető legjobban, úgy, hogy a tagállamok alapjog, a tagállami állampolgárok alapjogait abszolút tiszteletbe tartsuk. És erről az új adatbázisról is, a Common Identity Repository-ról is szívesen beszélek, ez a javaslataink egyik fontos eleme. Én már korábban elmondtam, de elmondom még egyszer, hogy nem arról van szó, hogy új adatokat, további adatokat gyűjtsünk be és tároljunk, és hogy újabb hozzáférési szabályokat fektessünk le, nem, hanem ez a hatékony keresést célozza. Tehát, ahogy mondtam, továbbra is szívesen folytatunk önökkel eszmecserét ebben a témában, illetve bármi más témában, a további javaslatokkal kapcsolatban, azzal a közös céllal, hogy még ebben a ciklusban sikerüljön megállapodásra jutni. Köszönöm. Köszönjük uh, King úrnak, hogy eljött ide a bizottságba, és mindig eljön, és uh, szívesen beszél velünk. Köszönjük, hogy uh, ezt, ezeket a kérdéseket ilyen átfogóan megválaszol. Okay, dear colleagues, uh, let us uh, now move to... Uh, Köszönöm kollégák, kérem akkor menjünk, térjünk át a 9-es napi rendi pontra, ami az alapvető jogok helyzete a, az Európai Unióban 2017-ben. Terry Cabras József Maria a jelentőstevő. tevő ez az éves jelentés nagyon jól leképezi a szakbizottságunk munkáját, és egy sor fontos kérdéssel foglalkozik, számba véve az eredményeket és kihívásokat az alapvető jogok területén, védelmének területén. Rikabra szúrőnél szó. Oh goodness, jó. First, I have to apologize. Uh, I've been sitting... Először is elnézést kell kére, kérnem, mert 9 óra óta ugyan folyamatosan itt vagyok, de amiután előadtam a kis beszédemet, el kell mennem, mert ezt a gépet mindenképpen el kell érnem. E, és e, különösen az elnöktől, a képviselőktől, az árnyékelőadóktól kérek elnézést. Egy perc alatt megpróbálom elmondani, hogy mit is ügyködtünk eddig. Két napja nyújtottam be az első tervezetet, erről beszéltünk is az árnyék előadók ülésén, illetve felvettem a kapcsolatot több biztossal is, és most eljött az ideje a módosítóknak, és ez nem az én dolgom, hiszen én már letettem az asztalra az első változatot. A szöveg az viszonylag rövid lesz, és néhány nagy kérdésre fogunk koncentrálni. Lehetne persze több száz oldalt írni, amiben mindent bele lehet venni, de igazándiból az nem vezet sehova, és nincs lényege egy ilyen hosszú szövegnek. A fontos témák tehát a jogállamiság, migráció, nők jogai, médiaszabadság, szólásszabadság, rasszizmus, xenofóbia, és különböző a diszkrimináció különböző formái. A szöveg végén először jelenik meg egy ilyen dokumentumban az elismerése annak, hogy az alapvető jogok ügynöksége milyen komolyan hozzájárulhat az eredményekhez ezen a területen. De ez az egész munka még folyamatban van. Még el se kezdtük főzni, ezt a levest, még meg kell borsozni, sózni az elkövetkezendő napokban. És remélem, hogy ebben árnyék előadóim, kis kuktáim segíteni fognak. Elnézést kérek, most távoznom kell. Thank you very much. Uh, now we will start the round of the Köszönöm. Most jönnek akkor az árnyék előadók. Én személy szerint én különösen, nekem különösen a jogállamiság fejezet tetszett az ön jelentésében. Frank Engel nincs itt az EPP részéről. Mm-hmm. Guillaume. Guillaume. Sylvie Guillaume következik. Elnézést, legalább tett egy erőfeszítést, elnök asszony. Terry est parti, mais, euh, mais on a eu effectivement l'occasion en réunion. Köszönöm. Én euh, az árnyék előadó külésén már több dolgot euh, elmondtam, a lehető leggyorsabban fogom most nyilvánosan elmondani a lényeget. Nyilvánvaló, hogy a 2017-es eseményekkel kell foglalkoznunk, de néhány olyan téma, amelyel akkor foglalkoztunk, illetve ezek visszatérőek és klasszikus témák. Elnök asszony felvetette a jogállamiság kérdését, mi úgy gondoljuk, és szerintem ezt el fogják fogadni, hogy a jogállamiságot ki kell emelni valóban ebben a szövegben, és első helyre kell, hogy kerüljön, és talán itt, és ezzel befejezem ezt a részt, adott esetben be lehet vonni a rasszizmust és a xenofóbiát a diszkrimináció témában is, hiszen az annak része, illetve ott kitérni olyan közösségekre is, amelyeket nem véd egyelőre a diszkriminációs törvény, például itt a fogyatékkal élőkre gondolok meglátjuk, hogy hogyan alakul majd ez a munka. Én az ambícióját osztom a raportőrnek, és azt remélem én is, hogy egy érdekes, kiegyensúlyozott jelentést készítünk. Nyilván egy érzékeny témákról van szó. Néhány olyan téma, amelyel kapcsolatban valószínűleg benyújtunk módosítókat. Az egyik a nők jogával kapcsolatos, itt a zaklatás szexuális erőszak ellen nyújtanánk be egy módosítót, hiszen szerintem itt az isztambuli egyezményre is utalni kell, ami a jogállamiság részt illeti kicsit visszatérve, a civil társadalomra is érdemes kitérni, illetve a gyűlöletbűncselekmények xenofóbia résznél ki kell állni olyan diszkriminációs formák ellen, amelyeket talán túl lezserül veszünk, itt az LGBTI közösségre gondolok. Kis zárójel, kollégákkal és a raportőrrel beszélünk erről, hogy vannak statisztikák az etnikai diszkriminációval kapcsolatban, ez az én tagállamomban egyébként eh, eh, problémás, ami a migrációt illeti, eh, mármint a témafelvetés. A migrációval kapcsolatban szintén több dolgot lehetne még hozzáírni Eh, a szolidaritásról, a legális útvonalról, vagy a kiskorúakról. Itt megint eh, megjegyzem azt, hogy az interoperabilitás, amiről Sir Julian Kingel az imént beszéltünk, túl hamar és talán nem megfelelően szerepel ebben a szövegben, lehet, hogy azt is át kéne egy kicsit írni, illetve számomra fontos az is, hogy legyen még egy rész, majdnem mindegy, hogy hol, a fake newsról, illetve az adatok, illetve a hírek manipulációjáról. De minden esetre meglátjuk, hogy ez a jelentés abszolút ö, ö, szükséges, és remélem, hogy jól szerkesztett, vagy jó szerkezetű lesz. Köszönöm. Stevens asszony lesz itt Jurek úr helyett. Öné a szó. Dank u wel, voorzitter. Um, ik vervang meneer Jurek niet echt, toch niet bij mijn weten. Ik spreek... Köszönöm, elnök eh, asszony. Eh, én nem Jurek úr helyett vagyok itt, hanem saját nevemben fogok beszélni. Eh, először kezdeném azzal, hogy megköszönöm a raportőrnek mindazt, amit írt eh, azzal kapcsolatban, hogy eh, milyen fajta diszkriminációkat tilt eh, az Európai Emberi Jogi Karta, és ott felsorolta, hogy mely csoportok a védettek, ugyanakkor sajnálattal láttam azt, hogy nem vette ide a fogyatékkal élőket, hiszen a kárta említi a fogyatékkal élők elleni diszkrimináció tilalmát és ezt a problémát. Miért maradt ez a csoport ki? Ez valami tévedés lehet, gondolom. A fogyatékkal élők, és azon belül is a nők és lányok diszkriminációja különös probléma. Minden tagállam ratifikálta a megfelelő okmányokat. Sajnos ezek a nők és lányok kétféle diszkriminációtól is szenvednek, egyrészt a nemük, másrészt az állapotuk miatt. Én 2016-ban a saját jelentésemben írtam, hogy a lányok és nők, a fogyatékkal élő lányok és nők gyakrabban szenvednek el erőszakot, beleértve szexuális erőszakot is. Nekik is megfelelő lehetőséget, egyenlő lehetőséget kell adni ahhoz, hogy a társadalomban részt vehessenek vezessenek, tehát én ragaszkodnék hozzá, tisztelt kollégák, hogy minden diszkriminációt állítsunk pellengére itt a jelentésben, ideértve a fogyatékkal élők diszkriminálását is. Nagyon fontos közösségről, illetve személyi csoportról van szó, gyakran elfelejtenek bennünket. Sajnos ez a jelentés is egy példája annak, illetve ennek. E, az európai fogyatékossági stratégia e, keretében is, illetve arra figyelemmel is külön említést érdemelünk. Sajnálom, hogy ez nem így történt e eddig. Köszönöm. Marie-Christine Verzsie követ. Oui, merci, ma madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, hogy egy kicsit elkéstem. Euh, je voudrais euh a libiai helyzetről voltam egy meghallgatáson, és így áttérhetek erre a témára. Köszönöm az előadónak, köszönöm az ülést a hét elején. Ez azt mutatja, hogy többségben vagyunk, ami a konvergenciákat illeti, a téma elemzését illeti. Nagyra értékelem azt, hogy egy csomó dolgot szeretett volna összefogni, és megcélozni eh, több elemet is. A jelentés elején mindig ezt fogalmazzák meg a jelentéskészítők, és aztán utána, ahogy mindenki be akarja venni saját témáját, de végül is hasonló volt a helyzet most is. Nos, szükség van a jogállamiság, a demokrácia előtérbe helyezésére, mert végül is valahol ez az alapja a jelentésünknek. Nagyra értékelem azt a részt, amelyben az előadó az alapjogi ügynökségről szól. Úgy gondolom, hogy nem hangsúlyozok eléggé, hogy itt gyakorlatilag innen szerezzük a legtöbb információt a jelentés számára, ez nagyon fontos. Ami engem illet, két dolog van, ami nem kap elegendő hangsúlyt, például a terrorizmus elleni harcban az emberi jogok nem tiszteletben tartása következményei, illetve az adatvédelem. Transzverzális témákról van szó, hiszen nagyon sok területen aggaszt minket az adatvédelem, beleértve a migráció, az illegális migráció és a terrorizmus közötti kapcsolatot. Ezen téma minden szakértője azt mondja nekünk nap mint nap, hogy lehetnek olyan terroristák, akik így kerültek az európai területre, de a többség nem, mert a harc ö, zömét azokkal kell lefolytatnunk, akik már itt vannak. Migráció. Azt hiszem, meg kell keményítenünk és megerőtenünk a dolgokat, tekintettel a földközi tengeri térségben kialakult helyzetre. Az, utolsó, az utóbbi napokban azt hallottuk, hogy bár jelentősen csökkent az át a földközi tengert átszelők száma, a halálesetek száma továbbra is nő. Akkor viszont valami nem stimmel. Ami pedig a földközi tenger másik partján partját érintő európai politikát illeti, akik életüket kockáztatják, ahogyan ezt a civil szervezetektől is halljuk, valamilyen erőfeszítést érdemelnek részünkről. Köszönet Guillaume asszonynak, ami az etnikai kumokra vonatkozó statisztikákat illeti. Hát eléggé élénk vita tárgya ez nálunk is. Értem az aggályokat. Azt gondolom, hogy foglalkoznunk kell a diszkriminációval, rasszizmussal, gyűlölet bűncselekményekkel. Azt gondolom, hogy a diszkriminációval külön kell foglalkozni, a rasszizmussal, xenofóbiával és gyűlölet bűncselekményekkel külön, mert a diszkriminációt nem kell ide keverni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy van még tennivaló, illetve van még egy elem, a diszkrimináció áldozatai eléggé gyakorta a nők legyenek fogyatékossággal élők, vagy mások, nagyon sokféle diszkrimináció áldozatai. Azt hiszem, mindent elmondtam, amit szerettem volna. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Csinyics asszony következik. Köszönöm, köszönöm, tisztelt elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kollégának, aki az alapjogokkal kapcsolatban végzett. 2017-ben nagyon sokat foglalkoztunk az EU-ban az alapjogokkal, úgyhogy tényleg szükség volt már, hogy fellépjünk ebben a ezen a területen. Ahogy a kollégák is elmondták előttem, Véleményem szerint a jelentést meg kell erősíteni bizonyos aspektusokból, főleg a nemek közötti egyenjogúság terén 2017-ben ugyanis már nagyon sok olyan szituációt tapasztaltunk, amelyek tényleg ö, szomorúak voltak. Aztán egy másik terület, amit szerintem meg kell erősíteni, a kiskorúak védelme. Ugye az, a migrációval kapcsolatban is már megjelennek itt a jelentésben. Szerintem még gazdagítani kellene, és ezért majd módosítókat fog benyújtani. Aztán vannak még más aspektusai is a kiskorúak védelmének, a bírósághoz való hozzáférés, az online védelme a kiskorúaknak például, illetve a radikalizáció egyes aspektusai annak megelőzése a kiskorúaknál. Aztán volt még egy másik fejezet is, amelyekben szeretnék majd módosító indítványokat benyújtani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, López Ákvilár úr parancsolja. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Kétségtelen az alapjogok a legfontosabb elve és alapértéke az EU-nak. Úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az éves jelentésben, ami ezt érinti az EU-ban, megfelelően tárjuk fel a helyzetet. Nagyon sokan elmondták már, hogy függetlenül attól, hogy politikai szempontból másképpen gondolkodunk, és mások és mások a frakciók, egy dologban egyetértünk, még én is, és minden, ami eddig elhangzott, nyilván jogos, az egyenjogoságot illetően azonos jogok biztosítása, a nők jogai, those many years of having established és itt gondolok a Me Too mozgalomra, mert időről időre azt tapasztaljuk, hogy van még tennivalónk ezen a téren, ami a nők jogait illeti, hogy ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek. A Kelet-Balkánon a szexuális reprodukciós jogok jó példája ennek, illetve a, az adók növelése az Európai Unió belül is. Azonban ezt a nagyon fontos témát még egy dologgal kiegészíteném, hogy mindenfajta diszkriminációval szemben fel kell lépnünk. A jogállamiság segítségével. Ezt megint előtérbe kell helyezni. Ugyanis ezt is támadják az Európai Uniós tagállamokban is, főleg a migráció a menekült státuszt kérők, főleg a legkiszolgáltatottabbak, a nők és a gyermekek, akiket védeni kell. A kisebbségek, akik az interneten gyűlöletbeszéd áldozatai, diszkrimináció áldozatai, ezzel is foglalkozni kell. És persze az egyenlőtlenség, az mi nem csak az LGBT hanem a fogyatékossággal élők esetében is igaz. Úgyhogy. For, for this time, maybe unprecedented, uh, regardless of the differences. Tehát attól függetlenül, hogy vannak különbségek köztünk, én, mint egy szocialista, az LCR e képviselőkkel együtt csak egyet tudok érteni azzal, amit Hága Stevens kolléganőnk is mondott, hogy a nők nagyon sokfajta diszkrimináció áldozatai. Nagyon fontos gondolatok ezek. Mm, mm, eh, a continuum, eh, the, the, the, the steps of a continuum. És továbbra is lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy harcoljunk a diszkrimináció ellen. Az alapvető jogokra vonatkozó jelentés ebben is nagyon fontos szerepet tölt be. Köszönöm. Köszönöm a vitát. Most Nolan urat kérem a bizottság részéről, asszonyt. Igen, köszönöm. A bizottság is szeretne gratulálni Terekebelasz úrnak a jelentés tervezethez nagyon sok területtel kell foglalkoznunk itt az alapjogok vonatkozásában. Ő hatra mutatott rá, és nagyon jó választás volt. Az egyetlen kiegészítő megjegyzésünk talán az lenne, hogy úgy gondoljuk, hogy Azt a sok mindent azonban nem sorolta fel, amit mégis megteszünk ezen területen, azt a sok jó dolgot, egy példa a női jogok területén, amelyel foglalkozott a bizottság például tavaly. Volt egy kolokvium, illetve konklúziók is születtek. A gyermekek a migráció vonatkozásában nagyon sok kommunikáció, tanácsi konklúzió született, gyámhálózatot is felállítottunk, aztán volt egy javaslat a bejelentők témájában. Úgyhogy van pozitívum is, erről is kellene beszélni, nem csak a problémákat felsorolni. Mert gyakorlatilag ez azt eredményezheti, hogy semmit nem teszünk, pedig elég sok erőfeszítést teszünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a vitát. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy a módosító indítványok benyújtása ö, október 2-ig lehetséges, 2018. október 2-án déli 12 óráig. Kérem küldjék tehát a módosítókat addig. Most pedig következik a tízes napi rendi pont. Kedves kollégák! A következő pontban egy egész csomagot fogunk megtárgyalni az e bizonyítékról, mint eszközről, illetve két eszközről, egy rendeletről és egy irányelvről. Ez nagyon ez újfajta hozzáállás a, a határokon átnyúló bizonyítékgyűjtésről, e-bizonyítékról van szó. Ezek az eszközök a 2014-ben 41-es irányelv, 2017 májusi, az európai nyomozati határozatról, és emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy minden egyes frakció jóváhagyásával született ez meg. Nuno Mello volt a jelentés készítője. A jelenlegi javaslatban innovációkat találhatunk, ami az E bizonyítékot illeti, illetve annak kérését, a jogszabályok alkalmazása területen túl, illetve a kölcsönös elismerés koncepciójának bevezetése, lehetséges bevezetése. Nem a végrehajtó hatás, hatóság vonatkozásában, hanem a kiadó, a hatóság, illetve a szolgáltatás nyújtók közötti kapcsolat vonatkozásában. Ezeket a kérdéseket mind értékelnünk kell. Most a bizottságnak adom meg a szót. Isabel Párinyó és Schröter asszony kap szót. Parancsoljon, Schröter asszony. Igen, üdvözlöm Önöket, üdvözlöm Önt, Isabel Perignon vagyok, a Justice Főigazgatóságnál osztályvezető vagyok, a, itt foglalkozunk ezzel a témával. Tulajdonképpen örülünk, hogy erről a projektről beszámolhatunk Önök előtt, mert rendkívül fontos témáról van szó, ami a bizottságot illeti. Ugyanis valós szükségletről van szó, és gyakorlatilag visszatekintve elmondhatjuk, hogy mennyire fontos és sürgős tehát ezen javaslatok gyors elfogadása. Tulajdonképpen a Bataclanban november 13-án bekövetkezett 2015-ös támadások következtében keresett meg minket a Párizsi ügyészség, akik kértek minket arra, hogy egy eszközt találjunk annak érdekében, hogy gyorsabban lehessen olyan információkhoz jutniuk, amelyre szükségük van. Amikor a párizsi ügyészekkel összeültünk, több biztos is ellátogatott Párizsba, akkor az osztályunk találkozott olyan ügyészekkel, akik mindannyian úgy vélekedtek, hogy a büntetőjogban rendelkezésre álló eszközök ugyan működnek, de nagyon hosszadalmas, nehézkes módon. Amikor sürgős lépésre van szükség, főleg terrorista támadás esetén, fontos, hogy az információk sokkal gyorsabban állnak rendelkezésre. Tehát a kezdetek kezdetétől fogva ezt a projektet már több ország is felvállalta. Ezt követően sajnálatos módon a Belgiumot is sújtotta a Malbeki és a repülőtéri támadás, és az ügy, ügyész szek tényleg azzal foga, fordultak hozzánk, hogy új ö, eszközre van szükség, de tényleg. Tehát nagyon sok ország mobilizálódott, akiket érintett a terrorizmus szélesebb körben. Ezek az országok ö, szintén nehezen tudtak gyors információhoz ö, jutni a szolgáltatóktól, ezért a bizottság több mint két éven keresztül konzultációt folytatott, igen intenzív módon az érintettekkel. És tényleg megpróbáltuk megérteni, hogy mire van szükségük, és velük együtt megtalálni a legmegvalósíthatóbb megoldásokat. Két javaslat született ennek eredményeképpen, amelyet tavaly április 17-én fogadtak el. Átadom a kolléganőmnek a szót, ő fog beszámolni a tartalomról. Jó napot kívánok! Azzal fogom kezdeni, hogy néhány szóban elmondom, hogy miért is nyújtottuk be ezt a javaslatot, milyen problémákat próbálunk ezzel megoldani, ezzel a két javaslattal. Először is az a kiinduló pontunk, hogy az elektronikus bizonyítékok, hogy azok az adatok, amelyek rendelkezésre állnak az interneten, vagy akár e-mailek formájában, a közösségi hálózatokon elküldött üzenetek formájában, egyre gyakrabban le- releváns a e, nyomozásokban, és ezeket a bizonyítékokat e, fel kell, hogy tudják használni. Teljesen mindegy tulajdonképpen, hogy milyen bűncselekményről van szó. Mindenfajta bűncselekmény esetében egyre több ilyen bizonyíték van. Egyre többen minden állampolgár egyre inkább támaszkodik ezekre a szolgáltatásokra, az elektronikus szolgáltatásokra, adattárolás, kommunikáció és egyéb célokra használjuk ezeket, tehát tulajdonképpen természetesen következik mindenből, hogy az ilyen jellegű, ilyen formájú bizonyítékok mennyisége is nő. Viszont rögtön bekerülünk a nemzetközi kontextusba, el is mondom, hogy miért. Azért, mert azok a szolgáltatók, amelyekről itt beszélünk, mindannyian tudják, ismerik ezeket, Microsoft, Facebook, Twitter és mások, de persze vannak kisebb szolgáltatók is, kisebb piaci szereplők. Nagyon gyakran ezek a szolgáltatók nem az Európai Unión belülről nyújtják a szolgáltatásaikat. És nem csak ők, hanem szerződéses cégeik, az adatokat máshol tárolják, lehet, hogy a szolgáltatást egy országból nyújtják, közben az adatok a tárolása egy másik helyen történik, és így tovább, és ez persze a vállalatoknak előnyös, mert a belső piac és egyéb piacok nyújtotta lehetőségeket jól ki tudják használni. A bűnüldöző szervek kompetenciája viszont a határnál megáll, tehát számokra nehezebb a helyzet, és itt jön be a nemzetközi együttműködést segítő eszköz, illetve eszközök. Több esetben előfordul, hogy egy nyomozásnak mondjuk nincs nemzetközi kontextusa, hogy mondjak egy példát, előfordulhat, hogy mondjuk Belgiumban fegyveres rablás történik, és ugye ez Belgiumban történt, az események itt történtek, az elkövető, illetve az áldozatok is belgák, de mondjuk tegyük föl, hogy a bűnözők a Facebook Messenger szolgáltatását használták a kommunikációra, és ahhoz, hogy megtudjuk, hogy egy bizonyos Facebook azonosító mögött kihúzódik meg, kéréssel kell fordulnunk, mondjuk akár Írországhoz, hogyha a szolgáltató székhelye van ott, vagy az adatokat ott tárolják, de az is lehet, hogy az amerikai Egyesült Államokhoz kell fordulni, hogy ki lehessen deríteni, hogy ezen Facebook felhasználók mögött kihúzódik meg valójában. Tehát ezek a jellegzetességei a, ennek a kérdéskörnek, az elektronikus bizonyítékok felhasználásának, és az jelenleg rendelkezésünkre álló nemzetközi együttműködési eszközök nem igazán erre valók, az ilyenfajta helyzetekre valók, a nyomozásban nem szabad elfelejteni, hogy az elektronikus bizonyítékok elég sérülékenyek, könnyen lehet őket áthelyezni, törölni, és gyakran előfordul nyomozások során az is, hogy fokozatosan egyre több információt kell megtudni. Tehát először lehet, hogy csak egy felhasználó mögött meghozódó valós személyre vonatkozó információra van szüksége a hatóságoknak, és ahogy egyre több mindent föltárnak, egyre több információra van szükségük, tehát újabb és újabb kérdések születnek, és az idő mindig nagyon fontos, nem lehet túl hosszas a válaszadási idő, mert uh, akkor ez akadályozhatja a nyomozást. Tehát a kölcsönös jogsegély létezik, illetve az európai nyomozati parancs is létezik már az EU-ban, a kölcsönös jogsegély intézménye és eljárásai tulajdonképpen a leghosszabbak, akár egy évig is eltarthat, mire a szükséges információt megkapjuk például az Egyesült Államoktól, a nyomozati parancs esetében ez gyorsabb, mondjuk olyan 120 nap átlagosan, de hát, ahogy magyaráztam, még a 120 nap is problémát okozhat, hogyha ezekre az elektronikus bizonyítékokra támaszkodva akarják azonosítani az elkövetőket a szervek. A másik mechanizmus, ami már létezik, az önkéntes együttműködési mechanizmus, például az amerikai szolgáltatókkal is. Az amerikai jogszabályok értelmében nem tartalmi adatokat meg tudják osztani harmadik országokbeli nyomozati szervekkel az USA hatóságai, és ez az önkéntes együttműködés most már tulajdonképpen a leggyakrabban használt mechanizmussá vált. Az EU-s hatóságok ezt használják a leggyakrabban, hogyha bizonyítékokra akarnak szert tenni. Ezt tudom illusztrálni számokkal is. 2016-ban Tudjuk, hogy a négy legnagyobb amerikai szolgáltató körülbelül 120 ezer megkeresést kapott Európai Uniós tagállamoktól mindez az elektronikus bizonyítékokat célozta. És ez 1200 formális jogsegély, kölcsönös jogsegély kérés mellett igen nagy szám. Tehát láthatjuk, hogy az MLA és az ELO kérdések, hogy a, eszközök hogyan alakulnak, és hogy szükség van valami fajta eh, jogilag szabályozott keretre, mert nincs jogbiztonság, sem a szolgáltatók, sem a nyomozati szervek számára nincs meg a jogbiztonság, sőt az állampolgárok, akiknek az adatai így eh, átadásra kerülnek, szintén nem eh, kapnak jogbiztonságot. Tehát a helyzet elemzése után mit javasoltunk, mik a javaslatunk elemei, hogy a problémákat kezelni tudjuk. Az első javaslat az egy rendelet, amely bevezet egy európai bizonyítékokra vonatkozó közlési parancsot, illetve megőrzési parancsot. Egyik tagállam hatóságai meg tudnák ezt tenni egy másik tagállam felé, anélkül, hogy külön meg kelljen keresniük a hatóságokat, az együttműködést kérni, és így tovább. A jelenlegi mechanizmus az sokkal hosszadalmasabb, és a másik tagállam hatóságai bizonyos esetekben természetesen érintettek, hogyha annak a tagállamnak az elője, előjogai, vagy pedig a érintettek, vagy pedig a karta alapjogai sérülnek, hogyha a szolgáltató nem teljesíti a felkérést, akkor végre kell hajtani egy ilyen elektronikus bizonyítékokra vonatkozó közlési vagy megőrzési parancsot. Miért javasoltuk, hogy térjünk el a hagyományos munkamódszertől? Az első ok az volt, hogy gyors mechanizmust kell, hogy találjunk. A jelenlegi mechanizmus az nem tette lehetővé, hogy a határidőket sikerüljön lerövidíteni oly módon, hogy a nyomozati munka hatékonyan bonyolódhasson. A második szempont, amit figyelembe vettünk, az a következő volt. Ha van egy tagállam, ahol a szolgáltató vagy a jogi képviselője jelen van, nem kapcsolódik semmilyen módon a nyomozati munkához. Nehéz kapcsolatot felvenni a szolgáltató volt. Tehát nem feltétlenül gondoltuk azt, hogy az érintett tagállamot be kell vonni a munkába, hogyha csak a szolgáltatónak a székhelye van a területén például, vagy a jogi képviselője található a területén. Ami a joghatóságot illeti, mielőtt a javaslatokat letettük az asztalra, széleskörű konzultációt folytattunk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy az adattárolás helyszíne nem megfelelő tényezőit, ugye a szolgáltató hozza meg ezt a döntést, gyakran nem ismerjük, hogy az adatokat hol tárolják, az is lehet, hogy több helyen tárolják ezeket az adatokat, vagy az adatokat átmozgatják több különböző helyszín között, és az ember nem tudja, hogy egy adott időpillanatban hol találhatók ezek illetve hogy az a tagállam, ahol az adatokat tárolják, nem feltétlen bír hozzáféréssel ezekhez az adatokhoz. Lehet, hogy egy nagy adatközpont van a területén, de ez nem jelenti azt, hogy hozzá is fér ezekhez az adatokhoz. Tehát az adattárolás fizikai helyét nem vettük figyelembe ezen felsorolt okok miatt. Van egy fontos kérdés a bevezetendő mechanizmussal kapcsolatban. Ez pedig az, hogy a szolgáltatóknak mi lesz a szerepe. A szolgáltatók ugye kapnak egy ilyen közlésre vagy megőrzésre vonatkozó parancsot egy másik tagállamtól. Mi a feladatuk? Az érintett tagállam hatóságait felváltva járnak el? A válaszunk erre a kérdésre az, hogy nem adunk nekik ilyen szerepet, csak akkor kell fellépniük, hogyha bizonyított jogsértés van. A biztosítékokra gyorsan egy szót hadd mondjak. Nagyon sokat dolgoztunk ugyanis azon, hogy megfelelő biztosítékokat építsünk be a javaslatba, hogy garantálni tudjuk az alapjogok védelmét. A büntetőjogi eljárásokkal kapcsolatos összes szabály érvényesbe, érvényes lesz, az adatok kezelésére vonatkozó szabályok is, meghatározzuk, hogy milyen bűncselekmények esetében lehet felhasználni ezeket a parancsokat, a hatóságok mindig bevonjuk, amikor egy ilyen parancs kiadásra kerül, lehet itt ügyészről vagy bíróról szó, és egyéb követelményeket is előírunk az adatokkal kapcsolatban, illetve a jogorvoslatokkal kapcsolatban is vannak rendelkezések. Tehát az az ember, akinek az adatairól van szó, nagyobb védelmet kap, mint ami létezik egy-két tagállamban most. És még az összeférhetetlenségi eseteket is kezeljük, tehát hogyha ütközik harmadik országok jogával egy ilyen parancs. Aztán pedig a szolgáltatók számára kötelezettséget írunk elő, hogy jogi képviselőt nevezzenek meg. Ez biztosítja az egyelő feltételeket, illetve azt, hogy a tagállamok tudják, hogy az elektronikus bizonyítékokra vonatkozó kérdésükkel kihez forduljanak. Vannak olyan szolgáltatók ugyanis, amelyek nem képviseltettek az Európai Unióban, de így, hogy jogi képviselőt nevelnek ki, neveznek ki, megoldódik a helyzet. Dióhéjban tehát ennyi a javaslatunk sok új elem van benne, de úgy gondoljuk, hogy valódi hozzáadott értéket jelent. Nagyon keményen dolgoztunk annak érdekében, hogy ez kiegyensúlyozott legyen, persze a részletekről szívesen cserélünk eszmét. De úgy gondoljuk, hogy sok jó gondolat van a javaslatokban, és reméljük, hogy számíthatunk a parlament támogatására, illetve a tanács és az elnökség konstruktív hozzáadására, és nyitottak vagyunk a vitára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Birgit Cipelnek, aki a fő előadója az ügynek. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet a bizottságnak is, hogy körvonalazták, hogy miért született meg a legfrissebb javaslat a büntetőjog terén, hogy elektronikus bizonyítékot lehessen közvetíteni vagy egyszerűen csak az E bizonyíték körében. Bár lehet, hogy ez az első ilyen esemény a Libében, ebben a témában, már találkoztam nagyon sok érintettel ebben a témában, többek között persze a bizottságot, a tanácsot, a civil szervezeteket, az iparák képviselőit is ide sorolnám. Nagyon sokan kiemelték, hogy általánosságban a legtöbben üdvözlik azt az elképzelést, hogy egy eszközt fogunk bevezetni EU szerte. Tekintettel arra, hogy az elektronikus bizonyíték továbbra is egyre nagyobb szerepet fog betölteni a büntetőjog terén, az új együttműködési rendszer talán a már létező problémák megoldását szolgálhatná a kölcsönös ö, jogi segítségnyújtási ö, keretek között így fel lehetne gyorsítani a büntető ügyekben a nyomozást. És értem, hogy az adatok vonatkozásában milyen frusztráló lehet, hogyha egyszerűen nem tudnak a megfelelő hatóságok hozzáférni ezekhez, mert vagy már nem hozzáférhetek, vagy az adatokat az EU-n kívül tárolják a szolgáltatók, és ebben az esetben nem érdekeltek annak kiszolgáltatásában. Azt is értem, hogy az EU-n belül a szolgáltatók milyen frusztráltak, akik a jelenlegi fragmentált jogi keretek között próbálják a különböző tagállamokból érkező kéréseket kielégíteni. Mindazonáltal minden ülés és dokumentum azt mutatta, hogy a jelenlegi formájában a javaslat, ahelyett, hogy átláthatóbbá, érthetőbbé teszi az érintettek számára a helyzetet, inkább nagyobb jogi bizonytalanságot szül a alkalmazók és a szolgáltatók számára, főleg ami az alapjogi elveket illeti. Ez a jogi bizonytalanság komoly akadálya lehet a javaslat célkitűzésének végrehajtásának, a, ami nem más, mint a büntetőügyekben való együttműködés. Ami az aggályokat illeti, engedjék meg, hogy felsoroljak néhányat. Az e-bizonyíték eszköz, és erre már rámutatott a bizottság is, teljesen új együttműködési rendszert céloz meg, hogy egy tagállam ö, hatósága közvetlenül kérjen bizonyítékot egy szolgáltatótól egy másik tagállamban, vagy akár az EU kívül. Általánosságban a szolgáltató tagállamát ezt nem vonja be, vagy azt az illetőt, akinek az adatáról szó van. A kölcsönös együttműködés eddig csak kölcsönös elismerést jelentett az egyik tagállami jogi határozat vonatkozásában egy másik tagállamban. Mindazonáltal. És minden bírósági és rendőri eszköz léte ellenére a nagyon sok bűncselekmény, szankciók, nyomozáshoz való jog továbbra is tagállami kompetencia. Ezért aztán a büntetőjogi bűncselekmények definíció, definíciója ö, nagyban különbözik tagállamonként. Ez azért probléma, mert a jelenlegi javaslat közvetlen határozatot ö, ö, tenne lehetővé, anélkül, hogy kettős bűncselekményről lenne szó. Ezért olyan bűncselekmények esetében jelenez meg, amely egy tagállamban bűncselekménynek minősül, talán egy másikban nem. Úgyhogy akik kritizálták ezt a javaslatot, azt mondták, hogy a szolgáltató tagállamát is be kellene vonni ebbe. Mások azzal érveltek, hogy ami az alapjogokat illeti, a büntetlenség vagy az állambiztonság kérdése. Talán inkább ott merül fel, ahol az illető adatai találhatók. Nagyon fontos a szolgáltató kérdése, hogy a kérés jogosságának utána nézzenek, főleg ha alapjogok, mentességek, nemzetbiztonsági kérdések vetődnek fel. A javaslat ezek vonatkozásában csak 10 napot ír elő, a sürgősségi esetekben 6 órát. Kétségek merülnek fel, hogy ez egyáltalán kivitelezhető-e, főleg a kis szolgáltatók esetében. Ami még fontosabb, a büntetőjog területén további magándöntéseket akarunk ilyen alapvető kérdések esetében, mint például a magánszférához való jog. Ez utóbbi vonatkozásában meglepődtem, hogy a rendelet javaslatban a bizottság teljesen új adatkategóriákat vezetett be, amelyek a már elfogadottaktól eltérnek más EU-s eszközök vonatkozásában. Nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg megkönnyíteni az érintettek munkáját. Legyenek azok nyomozók, hatóságok vagy szolgáltatók. Ezen kívül. Még további kategóriát is létrehoz, kevésbé kényes természetű adatok vonatkozásában. Ezen kívül a jelenlegi kategóriákat sem egyértelműen definiálják, részben ugyanazon definíciókat tartalmazzák. Így aztán különbözőképpen lehet értelmezni azt, hogy egyes adatok melyik kategóriába tartoznak. Ez pedig a szükséges biztosítékokat valószínűleg gyengíti. A jelenlegi verzióban nagyon fontos biztosítékok, mint például az információhoz való jog, vagy a hatékony jogorvoslathoz való jog nem teljes körűen érvényesülnek. Tekintettel ezen együttműködési rendszer dimenziójának a ö, gyanúsítottak, illetve a ö, az érintettek esetében egy pandora szerencéje nyílhat meg. Az EU-n kívüli államoknak az EU-s szolgáltatókkal szemben bizonyos viszont folyamatokat kell beindítaniuk. Nem föltétlenül megfelelő feltételek teljesülnek így, és elképzelhető, hogy politikai síkra terelődnek egyes kérések. Ezért, ha ilyen együttműködési rendszert fogadunk el, megfelelően kell eljárnunk, és a lehető legmagasabb ö, ö, kívánalmaknak kell, hogy ez megfeleljen. Ezért nagyon sok ellenőrzésre, vitára van szükség ebben a témában, úgyhogy örömmel hallgatom meg az árnyék jelentés készítőket és véleményüket. Thank you very much, Bridget, and uh, Mr. Daniel Dan- Köszönöm szépen. Daniel Danton úr következik, az LCR ö, árnyékjelentés készítője. Köszönöm, köszönöm az előadónak is. Azt gondolom, nagyon érdekes ez a javaslat, főleg, hogy ha a magánszférával kombináljuk. Meg kell mondanom, ö, szerintem ö, nincs ezzel gondom, ö, a, ami a magán adataimat kiszolgáltatom, viszont hogyha a kormányszervek az éjszaka közepén esetleg előcibálnak azért, hogy ezt megtegyen. Úgyhogy nagyon óvatosan kell eljárnunk a javaslattal. Másrészt viszont az is nagyon fontos, fogalmazunk egyértelműen, szükség van arra, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert nem föltétlenül tudnak mindig gyorsan információt szolgáltatni, akiknek kellene, és megfelelő jogalappal kell rendelkezniük ezzel. Úgyhogy elvileg támogatom, ezt a javaslatot, de nagyon óvatosan kell eljárnunk, és úgy helyesen kell eljárnunk. Egy-két területet emelnék ki. Először is. Ami a határozatot illeti, illetve annak határidejét, ahol tíz napon belül, vagy hat órán belül, nagyon sürgős esetekben reagálni kell. Azt gondolom, hogy potenciálisan egy nagyobb cég esetében rendben van ez, de itt mindegyikre gondolnunk kell. El tudják képzelni azt, hogy ha egy vagy két ember dolgozik Mexikóban, az EU-ban szolgáltatást biztosítanak, és mondjuk reggel 8 órakor, mikor felébrednek, illetve mire bél 8 kor, ők meg egy órakor kapják ezt meg, hát egyszerűen ők alszanak. Egyszerűen tudatában kell lennünk annak, hogy csak nagy cégeknél eh, elképzelhető ez, de olyan határozat kell, kell hoznunk, amely mindenkire vonatkozik. De még a nagyok esetében is, ha megkapják ezt a kérést, jogi szempontból megfelelően kell lépniük, megfelelő információt kell biztosítaniuk. Azt hiszem, el kell ismernünk azt, hogy potenciálisan a GDPR megsértésére van lehetőség. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell eljárnunk, ami a határidőket illeti. Azt megértem, hogy sürgősen szükség van erre, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez kivitelezhető legyen, és egyértelmű legyen a jogi keret, amelyek között az információ továbbítható legyen. Sziposz asszony az adatkategóriákkal kapcsolatos problémát vetette fel, a négy kategóriát, egy kicsit aggaszt, főleg az a küszöbb érték, amely az adatokhoz való hozzáférést illeti, mert ezzel kapcsolatban nincs érték, amelyet megállapítottunk. Visszatérnék arra, amit már mondtam, hogy mennyire fontos lesz ez a javaslat, mert súlyos bűncselekményekkel, terrorizmussal foglalkozunk majd, bűncselekményekkel, gyilkosságokkal, gyermekek molesztálásával. Tehát nem tudom, hogy az embereket nem azért fogjuk-e molesztálni, hogyha rosszkor rakják ki például a kukát az utcára, vagy a szemetet. Tehát mindenki azért ne férhessen ehhez a lehetőséghez hozzá, valami küszöbértéket meg kell határozni, és senkit nem kihagyni. Úgyhogy megfelelő egyensúlyt kell kialakítanunk, a bizottság is oda kell, hogy figyeljen erre. Aztán más kihívásokra is ki szeretnék térni. Mi a helyzet az extra teritoriális hatásról, a határokon átnyúlóról? Hogyha egy harmadik országban van mondjuk egy cég, és információt kérünk tőlük, de ez megsérti a helyi jogszabályokat, akkor mi lesz? ők megsértik a mi szabálya, jogszabályinkat, ha nem válaszolnak, viszont ha válaszolnak a sajátjaikat. Ez hogy fog működni nemzetközi keretek között? Még nagyon sok más kérdésem van, de biztos sokáig fogunk erről majd ezt mecserét folytatni. Tehát elfben támogatom a bizottság törekvését, de kiegyensúlyozottnak kell lennie, és várom az összes egy, árnyékeljánt és készítővel való együttműködést. Köszönöm szépen. Sophie Intfeld következik. Köszönöm, elnök asszony. Nem fogok megismételni semmi olyasmit, amit Birgit Cipel vagy Dalton úr már elmondtak. Alapvetően mindennel egyetértek, amit ők elmondtak. Nekem van egy nagy kérdőjel a fejemmel, fejemben ezzel a javaslattal kapcsolatban. Ugye miért, miért van az, hogy már létező eszközeink nem működnek, ezt mondják nekünk, akkor miért nem az az első lépés, hogy megpróbáljuk őket működőképessé tenni? És a bizottság minden egyes alkalommal új intézkedésekre tesz javaslatot, amelyek visszacsípnek a polgárok jogaiból, és gyengítik az ő jogi helyzetüket. És most is ez történik. Minden alkalommal, amikor egy represszív intézkedést eh, hoznak, akkor olyan intézkedést is kéne hozniuk azzal párhuzamosan, amely erősíti a jogi védettségét a polgároknak. Mert van egy adatvédelmi irányelvünk a rendőrségre vonatkozóan, ezt egyébként a tagállamok nagy része végre se hajtotta. Nem ez lenne az első prioritása az Európai Bizottságnak? Mert akkor azt mondtuk, hogy ez szükséges az információ cseréhez. Az pedig, hogy nem hajtották végre, ez nyilvánvalóan akadályozza az információ cserét. Ráadásul az csak egy irányelv, ami gyakorlatilag gyengíti a polgároknak a helyzetét, különösen, hogyha ezt az elbizonyíték dolgot úgy hajtanánk végre, hogy a bizottság akarná, akkor a polgárok onnantól kezdve semmilyen védelmet nem élveznének. Én látom a logikáját annak, hogy ha harmonizálni akarjuk a jogvédelmet és a jogokat az Európai Unióban, akkor látok logikát abban, hogy az igazságszolgáltatás, a titkosszolgálatok, a rendőrség közvetlenül hozzáférjenek. De ekkor viszont harmonizált szintű jog, jogoknak kellene léteznie, és ez nem így van. Elnök asszony is bizonyára egyetért velem abban, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége megkérdőjelezhető egyes tagállamainkban. Néhány héttel ezelőtt láttuk azt, hogy egy NGO-t képviselő nő, aki a lengyel kormányt kritizálta, mármint az NGO, ki lett utasítva a Schengeni területről, mert mindenfajta vádak fogalmazódtak meg ellene. Most látható, hogy a kormányok, illetve a bíróságok hogyan tudják manipulálni ezt, ha akarják, éppen ezért teljesen atombiztos megoldásokra van szükség, mert a rendszert erősítjük, és ezzel egy időben csökkennek a polgárok jogai, a jogi védettsége két utolsó megjegyzésem lenne. Az egyik eh, a eh, joghatósági túlterjeszkedésre vonatkozik, és Dalton úr ezzel kapcsolatban már felvetett eh, problémákat az amerikai, az Egyesült Államok és Európa között nagy különbség, hogy az itt élő személyeknek egyenlő jogaik vannak, miközben mi nem élvezünk ugyanolyan védettséget, ha Amerikában vagyunk. E, tudom, hogy nem tudnak válaszolni a kérdésre, mert politikai kérdés, de szeretném tudni, e, hogy e, amikor egy amikusz beadványjal az Európai Bizottság beszállt a Microsoft ügybe, eh, akkor mindenki azt mondta cinikusan, hogy ez az e-bizonyítékok eh, megágynak ágyaz meg, és valóban ez történt. E, egész egyszerűen lemásolják azt, amit az amerikaiak e, éppen kitaláltak. Szerintem ezt fordítva kellett volna csinálni. Először egy nyilvános politikai vitát kellett volna tartani itt az Európai Parlamentben is, és aztán jöhet a jogalkotási javaslat. Ugyanis azt már egy kicsit unom, hogy az Európai Unió kívülről próbálják megmondani, hogy hogyan nézzen ki a mi politikánk, különös tekintettel a belbiztonsági politikára. Tehát az Európai Bizottságnak talán egy kicsit több függetlenséget eh, kell mutatni, és nem pedig eh, az amerikaiak ölebének lenni. És ugye következnek a választások, eh, jön egy új választás, jön egy új bizottság is, független attól, hogy ki lesz annak az elnöke, érdemes lenne megfontolnia, hogy egy külön tárcát hoz létre, eh, aki csak és kizárólag az adatvédelemmel és a magánélet eh, védelmével foglalkozik. Egy horizontális portfólióra lenne szükség, eh, és az ő feladata az lenne, hogy minden egyes javaslatot megvizsgál ebből a szempontból, adatvédelmi és magánéleti szempontból, mielőtt azt benyújtják. Mivel a személyes adatok ennyire fontosak, látjuk. Az Európai Bizottság ugyanis teljes mértékben figyelemen kívül hagyja a szakértők javaslatait beleértve az adatvédelmi biztos javaslatait is. Tehát jó lenne, hogyha valaki, akinek eh, európai biztosi státusza van, eh, kapna egy ilyen feladatot, és ő elvégezné. Köszönöm, és eh, Cornelia Ernst következik. Ja, neuerdings habe ich ja betont, dass wir eine konstruktive Frage. Köszönöm. Das wollen wir auch <laughs> an der Stelle bleiben. Also ich kann so äh, én elég sok minden elhangzott itt, amihez én is csatlakozhatnék. Német jogászok véleménye Nyilván ugye nekünk van egy bizonyos megértésünk ezzel kapcsolatban, gyorsabbak az eljárások, meg ilyesmi, és ez akár érthető is, de van még egy kérdés, nevezetesen az, hogy ugye ott van még a nyomozási végzés is, és most a bizottsághoz fordulok, milyen értékelés történt, aminek eredményeként úgy látják, hogy erre a javaslatra egyáltalán szükség van. Tehát mit értékeltek, kivel konzultáltak, honnan jön ez az iszonyatos sürgőség, amivel ezt letették az asztalra. Tehát mielőtt valami új dolog születik, tényleg azt kéne megnézni, hogy a már létező dolgok működnek-e, jól működnek, nem annyira jól, vagy egyáltalán nem működnek, ezt kellett volna elemezni, esetleg erről a munkáról beszámolhatnának. Ami pedig a dolog lényegi részét illeti, a szolgáltatók problémája az, hogy fogalmuk sincs, hogy hogyan fog ez működni a gyakorlatban. Elég sok felelősséget hárítanak most át rájuk Google és társai. Tudjuk, hogy problémás ügyfelek, és ezeket a problémákat próbáljuk is kezelni. Ebből fakad az első kérdésem. Ezt a javaslatot, amit most a, jav- a bizottság letett, ezt ebből a szempontból is meg- megvizsgálták? Mert hallottunk arról, hogy van felelősség, de tényleg ez, ez az elvárásoknak megfelel, azokat majd kielégíti ez az új javaslat? Eh, aztán az is probléma lehet, hogy különböző jogrendszerek léteznek az EU-n belül is, és aztán ott vannak a problémás országok, Magyarország vagy Lengyelország, eh, vagy a katalán elnök, akit nem adtak ki végül Spanyolországnak, hál' Istennek. De ez is problémákat okozhat, tehát hogy különböző jogrendszerek vannak. Az a tény, hogy ennyire eltérőek a jogi rendszerek, eh, felveti azt a kérdést, hogy miért gondolják, hogy ez nem fog problémát okozni. Annak ellenére, hogy más az attitűdje is az egyes állami szolgálatoknak. Aztán ott vannak az eljárási garanciák, tényleg itt szó van az adatvédelemről, illetve annak garanciáiról. Még most sem lettek végrehajtva igazán azok a szabályok, amiket eh, korábban alkottunk. Önök, mint bizottság tényleg azt hiszik, hogy ezeket a feltételeket, ezeknek meg lehet felelni? Ki fogja ezt ellenőrizni? Ki fogja majd eh, ki fog majd eljárni ez alapján, az ellenőrzés alapján. Számomra ez egy teljesen nyitott kérdés. Teljesen szkeptikus az ember, ha ilyesmit olvas, eh, mert ha valamit bevezetünk, akkor ahhoz nyilván kell egy döntés előtte, és aztán az megszületik, de mielőtt ezt meghozzuk ezt a döntést, ellenőrizni kell, hogy az új eszköz fog-e, mit fog változtatni, és hogy egyáltalán megfelelő eszköze. Köszönöm. Az utolsó parlamenti hozzászólót hallottuk. Mielőtt Birgitnek újra megadom a szót, a bizottságnak adom meg a szót. Tessék. Yes, thank you very much, Chair. I, I don't um, will not reply to, all the... Köszönöm ennek azt, hogy nyilván az összes kérdésre nem tudok azonnal válaszolni. Azt azért elmondom, hogy szerintem az elején én szóltam a problémákról, illetve az önkéntes eh, együttműködés eh, problémáiról. Az, hogy ezt jogi formába öltjük, az nem csak egy represszív jelenség, tehát nem a represszív oldalon jelenik csak meg, hanem egyáltalán egy jogi keretet hoz létre, ami egyébként tartalmazza a személyek jogait is. Tehát valójában ez a polgárok védelméről van szó, hogy nem egy egyoldalú represszív eh, eszközről van szó. Nyilván arról még beszélhetünk, hogy mi legyen ezekkel a jogokkal, illetve milyen szintű legyen a jogorvoslat, de a jelenlegi helyzet sem olyan, hogy a jogok meg vannak védve. Nyilván a vizsgálat alá vont polgárokat is megilleti a jogvédelem. Ezt próbáltuk már korábban is megtenni, de azt sem szabad szem előtt téveszteni, hogy a hatékonyságra is oda kell figyelni. Ugye állandóan a vádlottakról, illetve a gyanúsítottakról beszélünk, de azért figyeljünk oda egy kicsit az áldozatokra is. in the EIO, the, um, the evaluation. The EIO has just entered into force a year ago. It is a másik uh, uh, nyomozati határozat az most lépett hatályba, ugye ott még nem nagyon uh, tudjuk értékelni, hogy hogyan működik. Más eljárosoknál sem biztos, hogy van elég tapasztalat. Tudjuk, hogy a többi eszközzel kapcsolatban, például a e, fogvatartási vagy letartóztatási határozattal kapcsolatban e, milyen tapasztalatok vannak. E, azt is látni kell, hogy amikor arról van szó, hogy javítsunk a már létező eszközökön, akkor is abba ütközünk, hogy a harmadik felek, mint például az Egyesült Államok nem különösebben érdekeltek ebbe, és ők elég nyilvánvalóvá tették, és a tagállamoknak is, hogy a szolgáltatókhoz nyújtsanak be önkéntes alapon megkereséseket, és ne pedig jogi kikényszeríthetőeket. Tehát ez is indokolja, hogy ezeket az új javaslatokat megtettük. Eh, nyilván alapul véve az önkéntes eh, együttműködést, eh, ami a idő határokat illeti, határidőket illeti, illetve az adatok mienségét, arról még később beszélhetünk, a hozzáférésről is, illetve mindez eh, az Európai Bíróság eh, joghatósága alatt van, új adatkategóriát, eh, teljesen új adatkategóriát nem találtunk ki, talán az access data az egyetlen. Nyilván ennek a definícióját, fogalom meghatározást meg lehet nézni. De egyébként a bíróság is megkülönbözteti a a tartalmi adatot, tranzakciós adatot, illetve az előfizetői adatot. Az előfizetői adat az szükséges már a kiinduló ponthoz is, a nyomozásnál, vizsgálatnál meg kell tudni, hogy ki van egy fiók mögött, a a tartalmi adat pedig az, hogy mi volt a kommunikációban. Ugye ez az elektronikus bizonyíték gyakorlatilag minden bűncselekményhez szükséges lehet, nem csak terrorizmushoz, komoly bűncselekményhez, hanem tényleg bármilyen ö, olyan intézkedéshez, ahol egyébként fennáll a veszélye, hogy megúszza a bűncselekmény büntetés nélkül. Ezért nem ajánlottunk, vagy nem javasoltunk semmiféle küszöböt a határozat felhasználhatósága körében. Elismerjük azt, hogy van a szolgáltatók között is különbség méret alapján nagyok, kicsik vagy még kisebbek. Nyilván főleg a nagy cégekről van itt szó, amelyek az ilyen eh, kéréseket kell, hogy tudják kezelni. Sok, jogászot, sok jogászt foglalkoztatnak, azok tudják ellenőrizni jogi szempontból a kérést. Eh, a kicsikre nem hárítunk eh, túl nagy terheket, nem kérjük őket, nem várjuk tőlük azt, hogy minden határozatnak a jogszerűségét ellenőrizzék természetesen, értesíthetik hatóságot, ha szerintük valami baj van. Egyébként az állami hatóság az, aki végső soron az ellenőrzést végzi, illetve felelősséget viseli, nem pedig a szolgáltató. Köszönöm a jogszerűségért. Köszönöm szépen. Kérdezem az osztrák elnökséget, hogy szeretnének-e röviden hozzászólni két percben. Igen, köszönöm a szót, nagyon röviden. Már folyik az eszmecsere a munkacsoportban, állunk. Tegnap is, a mai nap folyamán két ülésre is sor került. Nagyon sok kérdés, amelyet ma érintettek, szintén felvetésre került a tanácson belül a tagállamok által. Mindazonáltal nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát, és szeretnénk, hogyha gyorsan előre léphetnénk ebben a témában. Pillanatnyilag ennyit tudok mondani, és Természetesen, mivel nagyon fontos ez a téma, a cél az, hogy az év végére általános megközelítést alakítsunk ki. De ahogy már említettem, nagyon sok gyakorlati aspektusa is van ennek a kérdésnek, amelyet meg kell oldani. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogy sikerül ez majd az elkövetkezendő néhány hónap során. Okay, thank you. Bridget, would you like to... Köszönöm szépen. Bridget, rövid összefoglalása a vitának. Köszönöm szépen, köszönet az árnyékjelentés készítőknek, akik első bepillantást nyújtottak az elképzeléseikről. Sajnálatos módon minden frakció véleményét nem hallottuk, ezért a jövő heti első árnyék jelentés készítői eszmecsere rendkívül érdekes lesz mindenki számára. Röviden szeretnék visszatérni az európai nyomozati határozatra, ezt a bizottság is említette. Azt gondolom, tényleg el kell gondolkodnunk azon, hogy mindig jó elképzelése, új intézkedéssel kezdeni, amikor a régebbiek már elkezdtek működni, és nincs tapasztalatunk arról, hogy jó lenne nyomást gyakorolni a tagállamok számára, hogy ezeket használják-e inkább, és használják. Minden esetre hallottam jó dolgokat is, hogy mindenki kész ezzel foglalkozni, felvállalni a felelősséget, ebben a témában megvitatni, és a még nyitott kérdéseket lezárni. Mindazonáltal szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy egyértelműen fogalmazak. Ez a parlament a különböző frakcióival és véleményével minden témával foglalkozik. Van álláspontja minden témában, de nagyon gyakran, és többször is, a tanács az, ahol nem szeretik meg a döntés. És hihetetlen, hogy a tanács akadályozza a dolgokat, amikor mi elvégezzük a saját feladatunkat. Úgyhogy készek vagyunk erre ebben a témában is, de ami engem illet, szeretném megkérni a tanácsot arra, hogy minden nyitott kérdéssel foglalkozzon, amelyek nem haladnak már hosszú ideje a tanácson belül ilyen-olyan oknál fogva. Mindazonáltal várom az árnyékjelentés készítőkkel az eszmecserét annak érdekében, hogy megtaláljuk a megoldásokat, szakértői ö, találkozókat szervezzünk különböző szinteken, hogy a még nyitott kérdéseket, amelyeket emlegettek az árnyékjelentés készítők is, lezárjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönjük a tanács támogatását, és köszönjük szépen a kollégák részvételét. Most befejezzük a szakbizottsági ülést, és 14 óra 30 perckor folytatjuk a munkát.